Guten Morgen, liebe. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves egykori kolléga nő, és jó napot kívánok mindenkinek, aki megtalálta a teremhez vezető utat. El tudom képzelni, hogy a tél beköszönte újfent okolható azért, hogy olyan kevesen vagyunk de azt hiszem, hogy ennek ellenére el kell kezdenünk a munkát, mert nincs túlságosan sok vesztegetni való időnk. Hogyha figyelmesen követték programunkat, akkor tudják, hogy most, ma, a meghallgatás második napján megkezdjük a hármas számú panelt, és hogyha beleolvastak ebbe, hogy ki lesz a moderátor. Nos, ez Hendrik Kafzak, a Frankfurter Allgemeine Zeitung újságírója, aki tegnap a meghallgatás eh, kezdet előtt negyed órával lemondta részvételét, elnézést kért azzal, hogy megbetegedett, tehát ma nem tudja moderálni ezt a programot. Ami a németet illeti, mindezt feltételes módban fogalmazom meg. Nos, én azt hiszem, hogy ő, ez a személy nem mer eljönni az Európai Parlamentbe, mert éppen most írt egy kommentert a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, amely teljes mértékben indokolatlanul a parlament ellen irányul. Ezért tehát valószínűleg ő úgy akarja lebonyolítani a karácsonyt, illetve a szilvesztet, hogy egyetlen egy parlamenti képviselővel se találkozom még véletlenül sem, de hát ez nem jelent semmit, hiszen kompetens tagok vannak sorainkban, és Orrich úr azonnal hajlandónak mutatkozott arra, hogy átvállalja a moderációt, valamennyien szíves köszönetet mondunk neki ezért, és akkor nézzük az első panelt a mai napra. Jan Olbricht lesz a moderátor, azt hiszem, hogy róla nem is kell többet mondanom. A panelt illetően itt van Mercedes Bresso, aki a régiók bizottságának elnöke, Fabrizio Barca, aki az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium főigazgatója, valamint Emil Dinga, aki főigazgató helyettes a román bankintézeteknél. Valamennyiüket szívesen üdvözlöm, és kérem Jánt, hogy most folytassa a moderációval mint mindig, először meghallgatjuk a moderátort 5 percben, majd a panel résztvevőit, az előadókat 5-5 percben, ezt követően pedig arra kérem a kollégákat, hogy tegyék fel kérdéseiket, és aztán következzék a válaszok köre, időtől függen két, avagy három kör, majd meglátjuk. Kezdjük. Köszönöm szépen. Yes, uh, uh, I don't want to hide the nem akarom vék alá rejteni, hogy az ilyen jellegű panelbeszélgetés elnökli funkciója nehéz feladatot ró ránk, hiszen a panel tagjai rendkívül fontosak a gazdaság jövőbeli alakulása szempontjából, illetve a kohéziós politika jövőnéjének mérlegelésében. Először is úgy gondolom, hogy a miénk az a bizottság, amely dolgozik a pénzügyi perspektíva kilátásain kérdéseiről. Nem mindennel foglalkozunk, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a kohéziós politikát nem mint olyat akarjuk megvitatni, hogy mit tegyünk a jövőben, hiszen ez túl menne a két órás programon, és nem is az a probléma ez, amely a mi asztalunk lenne. A bizottságunk inkább azzal foglalkozik, hogy eldöntse, mit tartalmazzon a legfontosabb feladatok listája, és milyen következményei vannak ennek az európai költségvetésre, illetve a nemzeti költségvetésekre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottságunk új kihívásokkal szembesül, hiszen ma különféle dokumentumok fekszenek előttünk, amelyek alapjául szolgálnak a prioritásokkal kapcsolatos munkánknak. Először is a 2020-as stratégia. Ha megnézzük a 2020-as stratégiát, akkor a prioritások listája fekszik előttünk, és ez a e, fontos feladatok Lajnstroma azt mutatja, hogy az Európai Unió legfontosabb feladata a jövőben a növekedést szolgálni. Ám ez a stratégia három dimenzióját vezeti be a növekedésnek. Ez tehát azt jelenti, mint valamennyien tudjuk, hogy e, fenntartható, int intelligens és bevonással, inkluzív jellegű növekedéssel kell megalapoznunk a jövőt. Tehát, hogy a jövő gazdaságpolitikájának erre a három dimenzióra kell támaszkodnia. A következő dokumentum, amelyet megkaptunk, a költségvetés módosítás, amely kicsi tovább megy az elsőnél, és nem csak a prioritásokkal foglalkozik, hanem e dokumentumnak lefordításával a költségvetés nyelvére. És a költségvetés felülvizsgálatának a végén ezt a költségvetést akarjuk megalkotni, úgy, hogy az összhangban legyen a 2020-as stratégiával, amely feleljen meg a költségvetés alfejezeteinek. Tehát egyfajta jel, átmeneti stratégia van kialakulóban, amely struktúrája a költségvetést is. Úgy gondoljuk, hogy a következő stratégiának tagállamnak ugyancsak változásokat kell maga után vonnia a költségvetésben. Igen, rugalmasan kell igazodnunk. Így tehát a következtetéseket megfogalmazva a költségvetés módosítással kapcsolatban, világos, hogy a javaslat az, hogy a meglévő úgynevezett megállapodásokon alapuló politikáinkat a prioritások politikájává alakítsuk át. Itt az első feladat az innováció. A második, amelyel tegnap foglalkoztunk, a, a, az éghajlatváltozás politikája, a harmadik dobozba pedig a kohéziós politika tartozik, amelyel a mi panelünk foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika részét adja meg majd az úgynevezett inkluzív növekedésnek, és persze, ami valójában, ahogy az elején is mondtam, nem illeszkedik a 2020-as stratégiához, hiszen a 2020-as stratégia az inkluzív befogadással kapcsolatban elsősorban szociális politikát fogalmaz meg, és amikor mi itt a költségvetési vonatkozásokat vizsgáljuk, akkor az mindenre kiterjed, nem csupán a szociálpolitikára. Tehát hogyan alakítsuk a pénzügyi perspektívát, hogyan kezeljük a prioritásokat, hogyan tudjuk felépíteni gondolkodás módunkat ezekről az értékekről. Nos, ezeket a kérdéseket szeretnénk itt most megvitatni panelünkben. Nos, először is szeretném megkérdezni a panel tagjait, hogy hogyan értelmezik ők az inkluzív, a befogadó jellegű növekedést. Hogyan lehet ezt lefordítani konkrét eh, költségvetési elemekre? hiszen hogyha ezt nem magyarázzuk meg a kezdettől fogva, akkor kihagyunk egy esélyt arra, hogy eh, eh, úgy alakítsuk át a 2020-as stratégiát, hogy az lenyomatát adja a költségvetésnek, és viszont, tehát én nem hiszem, hogy ez figyelmen kívül hagyható. Én azt javasolnám, hogy a panel végén próbáljunk megfogalmazni egy választ arra, hogy hogyan is gondoljunk a kohéziós politikára. Talán olyan politikára, amely az inkluzív növekedést ápolja és segíti elő. Ezzel rátérünk az előadóinkra. Az első az a régiók bizottságának az elnök asszonya, Mercedes Bresso asszony. Öné a szó. Fie. Köszönöm. Mindenek előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Jutta Haug elnökasszonynak, amiért meghívott erre a meghallgatásra az Európa 2020-as stratégiával és az unió jövőbeli költségvetésével kapcsolatosan ehhez a különbizottsághoz, amely a politikai kihívásokkal foglalkozik mi is régiók bizottságaként egy adhok bizottságot hoztunk létre a költs- az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, és jelenleg dolgozunk egy véleményt a költségvetés revíziójával kapcsolatos javaslatról. 2011-ben meg lesz a több éves pénzügyi keret, illetve a források kérdése is felmerül, amely egy alapvető kérdés. Mindenek előtt azt szeretném, hogyha egy állandó párbeszédet tudnánk kialakítani az önök SURE szakbizottságával, és meg tudnánk határozni a közös munka, dokumentumok cseréjének, vélemények cseréjének módozatait. Együtt tudnánk dolgozni, és tovább tudnánk dolgozni a jelenleg előttünk lévő javaslatokon ami a több éves pénzügyi keret időtartamára vonatkozik, a bizottság már 2008-ban javasolt az 5 plusz 5-ös modellt, amely úgy tűnik, hogy jól működik, mert lehetővé teszi, hogy hosszabb távra tervezzünk, és jobban tudjunk alkalmazkodni a nagy lélegzetű stratégiákhoz, mint az Európa 2020, és ugyanakkor újra lehessen programozni az ötödik évben, amely újra programozás a változásokkal is számot tud vetni, hiszen a világ gyorsan változik. Egy másik kérdés, milyen a kapcsolat az Európa 2020-as stratégia, illetve a költségvetés struktúrája, illetve az új irányítási mechanizmusok között. Ez szintén egy közös gondolkodást igényel, amely mind a három kérdéssel számot vet. Mint adógyi hatóság, nagyon sok régió, illetve önkormányzat foglalkozik az unió költségvetésének forrásaival. Szeretném a régiók bizottságának támogatását kifejezni ahhoz a csatához, amelyet a parlament indított, hogy új előjogai legyenek a Lisszaboni szerződés keretében ezen a területen. Rátérek a 2020-as stratégiára. Ahogyan Albrecht úr emlékeztetett rá, ez stimulálhatja az intelligens, fenntartható, befogadó jellegű, jellegű növekedést, hogyha jól meghatározzuk kapcsolatát a többi szakpolitikával, azaz, hogy hogyan épül ez be a többi szakpolitikába. Véleményünk szerint valóban foglalkozhatunk a három típusú növekedéssel abban az esetben, hogyha ez több szintű irányításon alapul, tehát az EU, a tagállamok, illetve a regionális és helyi önkormányzatok. Mielőtt specifikus kérdésekre térnék át, néhány alapvető politikai kérdésről ejtenék szót. Emlékeztetnék arra, hogy az önkormányzatok 70%-át eszközlik valamennyi beruházásnak Európában, tehát a régiók és a helyi önkormányzatok. A régiók bizottsága Szilárda hiszi a minőségi európai finanszírozást kapcsolva az önkormányzat, illetve a magánbefektetésekkel az adott területeken. Azt hiszem, hogy ez egy fontos téma, mert az Európa 2020-as stratégiát csak úgy lehet megvalósítani, hogyha a tagállamok, régiók, önkormányzatok saját forrásaival is számot vetünk, tehát hogyha ez a stratégia minden szint együttes stratégiájává válik, a költségvetések szintjén is. Elvetjük ezzel szemben azt a versenyt, lefelé mutató versenyt, amely a különböző költségvetési tételek között kialakul. Fontos a stratégiai orientáció és a partnerség az európai költségvetés tekintetében az a javaslat, amelyet az Investment and Partnership kontrakttal tettek, ez érdekes, és meg kell nyitni ezt a javaslatot a régiók, illetve a helyi önkormányzatok előtt is. Tehát az állam meghatároz egy szerződést, de oly módon, hogy a szerződés mögött a helyi önkormányzatokkal, illetve a régiókkal kötött szerződések is állnak, tehát ezeket is közvetlenül bevonja. A helyi önkormányzatok azok, amelyek a beruházások nagy részét megvalósítják. A harmadik dolog a költségvetés az EU GDP-nek 1%-a, nos ez nem elég valamennyi funkció ellátására, tehát a struktúrás beruházásokra, a fejlesztés érdekében, konjunkturális beavatkozások, rugalmas beavatkozási mechanizmusok vészhelyzetek esetén. Tehát más megoldásokra van szükség a bevételek, a kiadások szintjén és a gazdasági kormányzás szintjén is. Úgy véljük, hogy alapvető jelentőségű az euró kötvények projektjének tervét beindítani a nagy léptékű beruházások megvalósításához, ennélkül a lehetőség nélkül az fog megtörténni, ami eddig történt, azaz, hogy a nagy európai közlekedési hálózatokat megtervezték, de soha nem valósították meg, mert a tagállamoknak egyre kevesebb a forrásuk, és az EU által rendelkezésre bocsájtott források nem elegendőek. Tehát a nagy infrastruktúrák és sok más beruházás talán hosszabb távon valósítható meg, tehát az euró kötvények lehetőségével, amelyek a nagy lélegzetű beruházásokat finanszírozzák, amelyek egyébként jövedelmezőek. Nos, ez a megoldás fontosnak tűnik számunkra. A saját források témája alapvető jelentőségű, a régiók bizottságának nincsenek fenntartásai, a hat bizottsági javaslattal szemben ezeket értékelni fogjuk, ezek területi kihatásait mindez ideig inkább a környezetbarát növekedéssel kapcsolatos opció érdekel bennünket, hiszen így módon közvetlenül foglalkozhatunk a területen az energiahatékonysággal, a kockázatok megelőzésével, vagy nagyobb katasztrófák esetén a beavatkozással, és éppen ezért helyes az a beállítás, amely a greenekhez kapcsolódik, de ugyanakkor a beruházás ezekkel a politikai opciókkal kapcsolatosan történik. Csak példaként itt van például a az Európai Szolidaritási Alap finanszírozási mechanizmusainak megerősítése, amely megmutatja, hogy a költségvetési döntéseknek hatalmas kihatása lesz polgáraink életére, valamint arra, hogy ők meg tudják becsülni az európai hozzáadott értéket. Hatalmas politikai kihívás áll el előttünk. Azt hiszem, hogy majd az eredmény megmutatja, hogy mennyire voltunk képesek megvalósítani Lisszaboni szerződés politikai tervét, azaz, hogy erősebb intézmények alakuljanak ki a területhez, inkább kötődő szakpolitikák, tehát megszilárduljon az európai polgárság. Itt meg is állok az első megjegyzéseimmel, és a későbbiekben foglalkozom majd azokkal a témákkal, amelyeket Olbricht koordinátor úr felvetett, azaz, hogy hogyan lehet összekapcsolni a három növekedési dimenziót, melyeket az Európa 2020-as stratégia javasol a különböző szakpolitikákkal. Úgy vélem, hogy ez lehetséges, de akkor lehetséges, hogyha a szerződések rendszerén keresztül azonnal kötelezettséget vállalunk a kormányzás valamennyi szintjén kontinensünkön. Tehát, hogyha valamennyien a növekedés e három dimenziójára koncentrálunk, amelyeknek különböző értékeik és különböző eszközeik vannak, tehát e három dimenziónak, de ezeket valamennyiünk ezekkel valamennyien egyetérthetünk. Nos, tehát ebben az esetben azt hiszem, hogy nagy előrelépést tehetünk a kontinensünk növekedését illetően, és azt úgy valósíthatjuk meg, hogy más célkitűzéseket is figyelembe veszünk, így például a befogadás, ez valamennyi régiónk szemére fontos, hogy elfogadható jövedelem és elfogadható életminőség valósuljon meg az egyes régiókban, illetve erőteljesen növeljük a környezeti fenntarthatóságot, amely bizonyosan olyan téma, amely lehetővé teszi a növekedést és a terület fenntartható növekedését, hiszen a területeknek hatalmas fenntartható növekedési potenciáljuk van, hogyha jól igazgatják őket, és bizonyosan az észszerű fejlesztés, amely a távközlési technológiákra épül, szintén nagy lehetőségeket rejt magában, nagy termelés, növekedési lehetőségeket és gazdasági növekedési lehetőségeket de már kezdetektől egy több szintű kormányzást kell kialakítanunk mindenki egyetértésével. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Persze a kérdés nem a nevekre vonatkozott, amelyet a bevezető előadásomban felvetettem, nem a címekről szólt, hanem a következményekről. Tehát, hogy a e, költségvetés vizsgálatánál azt kell megnéznünk, hogy milyen beruházást tudnánk e, finanszírozni a e, költségvetés ilyen vagy olyan tételéből. Tehát itt elsősorban a következtetésekre, illetve következményekre kell koncentrálnunk. Tegnap a panelek, panelisták egyike megállapította, hogy nem szabad összetéveszteni fejlesztenünk a kohéziót és a versenyképességet. És az intelligens növekedés az a kiválóságot jelenti, és igen fontos innováció hajtotta a növekedést. A kohéziót pedig arra kell felhasználnunk, hogy csatlakozunk a többiekhez. Tehát ez igen világos volt, és mondhatjuk, hogy igen hagyományos gondolkodásmód a kohézióról. De tegnap ez elhangzott a panelvitán, tehát most mi a panelisták szempontjából intelligens közelítésben próbáljuk közelíteni ezt a kérdést, és világosan elkülöníteni a két kérdéskört. Most pedig szeretném megkérni Fabrizio Barca urat, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen. Elolvasva az igen érdekes gondolatébresztő dolgozatot, komoly kihívást éreztem, és ennek az alapján szeretném ismertetni három megfigyelésemet. A jelenlegi helyzet igen egyszerű hatékonyabban kell felhasználnunk a költségvetést, és erős EU-s fejlesztési politikát kell megalapoznunk. A kohéziós politika, ahogyan azt az szerződések rögzítik, gazdasági és szociális szempontból a fejlesztési politika alapját képezhetik, amennyiben alapvetően megreformáljuk ezeket, hogy hatásosabbá váljanak. A bizottság a új kohéziós politika három hajtó erejét fogalmazta meg. A koncentráció, a feltételesség, illetve a mérhető célok ez az a három dolog, ami fontos, de itt nem akarok megállni. Pillanatnyilag ez a helyzet. És ezek az én fő üzeneteim is. Első üzenet összehasonlítjuk össze azt, ezeket, aztán tovább lépünk. A kohéziós politika céljának az imént hallottakkal szemben e, azt kell céloznia, hogy szolgálja az inkluzív növekedést, és mind az öt célt e, kielégítse. E, mind az ötöt tehát. Három világosan megfogalmazott célja van az EU 2020 politikának és a kohéziós politikának figyelemmel kell lennie a 2020-as stratégiánra, és ezt nemzeti reformprogramokra kell lefordítania, ez második megállapításom. A harmadik pedig, hogy mindez szép és igaz, de nem tagadhatjuk, amit éppen mondtunk, hogy mi történik akkor, hogyha a kohéziós politikát nem sikerül megreformálnunk. A jelenlegi ugyanis nem szolgálja ezeket a célokat kellőképpen. Először is felejtsük el a fenntartható, inkluzív növekedéssel kapcsolatos szlógeneket, ne a szlógenek körül forogjon a gondolatunk, hanem egészen őszintén meg kell mondanunk, hogy a tanács öt célkitűzése igen világos öt világosan megfogalmazott cél áll előttünk. Valamennyi szempontjából az Európai Unió bizonyos célokat tűzött ki, amelyeknek meg kell jelenniük a nemzeti fejlesztéspolitikákban is ezzel kapcsolatban még nem született igazi megállapodás. Tehát én azt akarom mondani, hogy mindezeket a célokat a kohéziós politikával kell szolgálnunk. A kohéziós politika elsősorban a gazdaság versenyképességét és a szociális inklúziót kell, hogy szolgálja. Európában mindenütt esélyt kell adni a fejlődésre ez pedig azt jelenti, hogy bevonó jellegűnek, befogadó jellegűnek kell lennie, hogy bizonyos színvonalat el lehessen érni, illetve a legjobbra kell törekedni, hogy a legnagyobb elérhető növekedést sikerüljön elkönyvelni. Tehát ennek kell megjelennie a költségvetésben is. És ebből következnek további dolgok is. A fejlesztéssel kapcsolatos célok közül ki kell zárni egyeseket. Másokat viszont fenn kell tartani. Fenn kell tartani itt még az infrastruktúrális dolgokat is, hiszen ezek szolgálják a gazdaság fejlődését. Így például a transeurópai közlekedési hálózatok kérdése is benne kell, hogy maradjon az EU 2020-as stratégiájában. Tehát a 2020-as stratégia olyan teljes körű stratégia, ami minden elképzelhető kérdésre kiterjed, és a bizottság ezzel kapcsolatban olyan stratégiai gondolatokat fogalmazott meg, amelyek valóban valamennyi területre kiterjednek, de az egyes tagállamok mindezt nem tudják szolgálni, tehát választaniuk kell a sajátságaiknak megfelelően kell kiválasztaniuk, hogy náluk elsősorban a versenyképesség növekedése, vagy pedig például a befogadó jellegű fejlesztés a lényeg. A második. A kohéziós politikának előnye van a nyílt egyeztetési módszerrel szemben. Négy ilyen előnyt sorolhatunk föl. Integrálhatunk a bizottságban és a tagállamokban is a különféle ágazati politikák között, és a különféle alapok között. Tehát vannak bizonyos ágazati rések, amelyekben igények lépnek föl, és amelyekre itt figyelemmel lehetünk. A második, az intézményi megfontolások, amelyekre szükség van a tagállamok, illetve a régiók szintjén, és erről érdemes lenne vitatkoznunk. A kohéziós politika esetén a nemzeti reformprogramok nem csak retorikai, politikai elkötelezettséget kell, hogy jelentsenek, hanem amennyiben a reformot végre is hajtják, akkor kötelező feltételeket kell tudni teljesíteni. Nem Brüsszelben, hanem a tagállamokban, az önök szintjén, és hogyha e, ezeket a feltételeket nem teljesítik, akkor mi innen Brüsszelben nem fogjuk folyosítani ezeket a pénzeket. Tehát ez egyfajta e, e, kontroll lehetőséget biztosít. Az Európai Unió ezen túlmenően a kohéziós politikával a DG Régió, DG Employment és más főigazgatóságok erőfeszítéseinek, egyeztetésének szín helye lehet, és ezeket összehozhatja a bizottság szinterén, ez egyfajta mozgósító erő, egy rúgó, amely előbbre viheti ezeket az egységesülési törekvéseket. És ez lesz az utolsó megjegyzésem, hogy egyfajta módszerét kell kialakítanunk annak, hogy a célokat megfelelően alakítsuk ki, és a helyek, a helyi igényekhez igazodjunk, és ez lehetővé is válik, amikor megerősödött és technikailag felkészültebb bizottság tudja ellenőrizni ezeknek a helyszíni lehetőségekhez igazodó fejlesztéseknek a végrehajtását. Van egy előadási anyagom, amelyet rendelkezésükre bocsátottunk, amely elemzi, hogy nézetem szerint a kohéziós politika és a nemzeti fejlesztés politika hogyan hozható közös nevezőre. És az utolsó megállapításom, hogyha van még egy percem, köszönöm. Az utolsó legfeljebb tíz másodpercet igénybe vevő dolgom a következő. Legyünk őszinték. Az előzetes tárgyalások során megpróbáltuk megreformálni a kohéziós politikát, de sikertelenül. Ez leállt, és a nagy befizető tagállamok is azt mondták, hogy kell, legyenek garanciái annak, hogy a többi tagállam, a déliek, a keletiek garanciákat adjanak arra, hogy ezeket a pénzeket megfelelően költik el, miközben ők maguk nem adtak garanciákat arra, hogy ezeket a pénzeket egyáltalán befizetik. Tehát tulajdonképpen proklamálni kell, meg kell állapítani, hogy ezek a tagállamok nem egyszer azt mondják, hogy ők tudják igazán, hogy hogyan kell a kohéziós politikát alakítani. Csak hogy aztán vannak választások, megváltozik a kormány, és aztán kiderül, hogy az adott ország regionális politikája teljes mértékben megváltozik. Nos, akkor vissza visszagondolhatunk arra, hogy miféle regionális politikai e, e, nézeteket egyeztetünk Brüsszellel, amelyek borulnak az adott esetben. És az utolsó, és ha megengedik, ezt még elmondom, az lenne, hogy itt az idő, hogy a reformot végrehajtsuk, és amit elmondtam, mindazok a szép dolgok, amiket a regionális politikáról elmeséltem, esélyt adnak nekünk arra, hogy ezt a kohéziós politikát megnyírbáljuk, vagy pedig teljes erőből tovább vigyük. E, és e, a reform végrehajtását mi itt monitorozhatjuk, e, mindannak kialakítása szempontjából, mindannak végrehajtása szempontjából, gondoskodva arról, hogy amiről beszélünk, az a valóság nyelvén is megjelenjen. Köszönöm. Oké, okay, köszönöm szépen, és szeretném megkérdezni, hogy Eh, mi legyen a bankokkal, eh, mi legyen a pénzügy embereivel, hogyan gondolkoznak ők ezekről a folyamatokról. Ezért hát szeretném megkérni Emil Dinga úrat, aki a Román Bankszövetség eh, fő vezérigazgató helyettese, hogy tartsa meg hozzászólását, előadását. Thank you very much. Köszönöm szépen. hogy hatékonyabban tudjam üzenetemet átadni önöknek, anyanyelvemre váltok, románul fogok beszélni. Voi începe cu tratarea chestiunii ridicate de domnul Olbrich Mi se pare într-adevăr că este fundamental. Köszönöm szépen! Próbálok válaszolni az Olbricht úr által felemlített kérdésekre, témákra. Írásban is megvan ez az anyag, amit most el fogok mondani, úgyhogy ezt így is el lehet olvasni. És, eh, mint említettem, próbálok válaszolni arra, amit Albrecht úr említett. Nos, véleményem szerint a kohéziós eh, eszközöknek meg kell maradni olyan eh, szociális típusúaknak, mint amilyeneknek van. Ugyanakkor a szociális célkitűzéseket úgy kell elérni, hogy gazdasági eszközökkel lépünk fel. Nagyon fontos a fenntartható növekedés szempontja is. A 2020-as európai stratégiának különböző célkitűzéseken keresztül kell megvalósítani a növekedést, de a fenntarthatóság mindig szerepel a célkitűzések között. Aztán most a rugalmas biztonság, a flexicurity kérdését is szeretném említeni. Talán ez az, amit leginkább emlékezetünkbe kell idézni. Aztán van itt még egy nagyon fontos koncepció, a fenntartható kohézió. Tehát a rugalmas biztonság, a flexicurity nagyon jó eszköz lehet, tehát a rugalmas, ez a fenntartható fejlődés, a fejlődés hozzájárul a fenntarthatósághoz, és viszont ezt próbálom illusztrálni. Aztán a második dolog. Egy másik kérdés is elhangzott, mégpedig az, hogy a jelenlegi kohéziós célkitűzéseket fenn kell -e tartani a jövőben, a konvergencia, a, az európai területi együttműködés, illetve a kohézió, a teremtés. Szerintem nem három homogén célkitűzésről van szó. A konvergencia az egyik célkitűzés, valójában implikálja következésképpen a másik kettő célkitűzést. A kohéziós politika célkitűzése független kell, hogy legyen a másik kettőtől. Tehát ezek a célkitűzések nem állnak egymással ellentétben, hanem egy végső célkitűzés felé kell, hogy mutassanak. Véleményem szerint a három célkütőzésnek a gazdasági, szociális és territoriális konvergenciának kell lenni, aztán a termelékenység, amely egyébként nem szerepel a 2020-as stratégiában, de mégis ez teszi lehetővé egyáltalán a fenntarthatóságot, illetve a fenntarthatóság a harmadik célkitűzés. Ilyen értelemben ez kapcsolódik ahhoz, hogy a jövőben próbáljunk változást elérni a kohéziós politikában. Tehát véleményem szerint a termelékenységre kéne összpontosítanunk. Miért is mondom ezt? A foglalkoztatás, a munkahelyek teremtése, ami ugye bevallott célja a 2020-as célkitűzésnek. Nos, ez önmagában nem elég. Hiszen, hogyha nagy a foglalkoztatottság, de mégis alacsony a termelékenység, akkor statisztikai szempontból is kiviláglik, hogy nem megfelelő a fejlődés. Tehát például a GDP egy főre vetett értéke nem megfelelő, és hogyha nem eléggé növekszik, és ha előrevetítjük, hogy a GDP-nek mi lesz a helyzete 50 év múlva, akkor a Ezekben természetesen nagyon fontos szerepet játszik a termelékenység, illetve a foglalkoztatottság. Van itt még egy dolog, amit megemlítenék. Ez az európai költségvetés szerkezete. Ismerjük Lamaszúról jelentését, ismerjük az ezzel kapcsolatos jelenlegi vitákat, a saját források kérdését. Talán ez az ideiglenes bizottság elgondolkodhat azon, hogy mi az, amit európai szinten magunkévá tudunk tenni, el tudunk fog, fogadni, mi az, ami közös lehet minden tagállamban, amit minden tagállam el tud fogadni, ami biztos alap lehet, és amely minden tagállam számára előnyöket jelent. Nos, véleményem szerint ettől függ az is, hogy pontosan mennyit, milyen összeget fizet be egy-egy tagállam az európai költségvetésbe. A vitában felmerült kérdések között szerepel az is, hogy hogyan lehet garantálni a 2020-as stratégia és a nemzeti reformprogramok közötti összhangot. Nos, kérdés az, hogy a 2020-as stratégia mennyiben függ az államok, tagállamok befizetésétől. Véleményem szerint elképzelhető, hogy a tagállami költségvetéseket ehhez kell majd alkalmazni, vagy alakítani. Így aztán ösztönözzük arra a tagállamokat, hogy részt vegyenek a 2020-as stratégiában. Most egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami szerepel a 2020-as stratégiában. Ez pedig az lenne, hogy nem szabad úgy európai szakpolitikát kialakítani, hogy abban ne szerepeljen a 2020-as stratégia. Ez egyfajta master plan, ez egy mindenre kiterjedő általános elképzelés. Felmerül a kérdés, hogy az európai költségvetés kizárólag a 2020-as stratégiát tükrözze, kizárólag ennek a célkitűzéseire alapuljon. Véleményem szerint igen talán nem lenne haszontalan. A NUC nulla, NUC nullát is bevezetni, vagy a NAC nullát, és ez makro régió kialakulásához is vezethet, amely, amelyek több a tagállamot is lefednek, és véleményem szerint ez egyfajta ösztönző erő lehet az európai gazdaság számára. Ezt szerettem volna válaszként elmondani. Köszönöm. Yes, so uh, after the free... Köszönöm szépen. Miután meghallgattuk a három előadót, láthattuk, hogy uh, három, több szinten alakult ki a vita. Az egyik a kohéziós politika helye az európai szakpolitikák között, hogyan is kellene megjelenni a költségvetésben, illetve hogy mindez hogyan kapcsolódik a 2020-as stratégiához. A második elem a módszer kérdése. A két dolgot nehéz szétválasztani, de Bárka úr említette a reform lehetőségét, a módszertani reform lehetőségét. Tehát a szakpolitika alapvetően módszeren alapul a több szintű kormányzás, a koncentráció, stb. stb. Nos, ezt a módszert kéne szerintem megváltoztatni. Föltettük tehát a kérdéseket, a vitára körülbelül 20 percünk van, úgyhogy most meg is nyitom a vitát. Már van egy kisebb lista, Helga Trüppel következik, aztán Ganskinga. Két kérdésem lenne és egy megjegyzésem. Először is Barkónak szeretnék köszönetet mondani, hogy annyira világosan beszélt a Smart, inkluzív és Sustainable Growth összefüggéséről a kohéziós politikával. A regionális bizottság véleményét fogalmazom meg ennek a szakbizottságnak címzetten, és szeretnénk világosra tenni ebben a véleményben, hogy ez a három kulcs szó amelyet a kohéziós politikára használnak, ez teljesen nonsens, hiszen pontosan ezt a három kulcsszót próbálják használni, hogy a költségvetést, illetve a kohéziós politikát kicsi részekre osszák, atomizálják úgymond, és aztán a kohéziós politika cím már nem is lenne alkalmas ennek a politikának leírására. Bresszó úrhoz egy kérdést szeretnék ö, feltenni. Az a véleményünk a régiós, regionális bizottságnál, hogy legalább 7 éves futamidőre lenne szükség a következő pénzügyi terv vonatkozásában. Ez az ötlet a régiókból is érkezik, és tekintettel arra, hogy a Lisszaboni stratégia már kudarcnak tekinthető, az Európa 2013 utáni kohéziós politikát a kudarca után, a 2014 után egy új kohéziós politikával kezdeni, az EU 2020-as stratégiához kötve, amikor csak öt éves futamidőket vezetnénk be, ezt én teljes részszerűtlenségnek tartom, és abszolút zűrzavart keltene. Ez érdekelne, hogy a régiók bizottsága miért ragaszkodik ez a kétszer öt éves futamidőhöz, vagy pedig ott még viták zajlanak erről. És egy megjegyzésem Dingo úrhoz, a fenntarthatóság pontos, pontosan a kohéziós politika területén a termelékenységet illetően nem hozhat nagy eredményeket. Azt hiszem, hogy erről itt nem kellene vitázunk. Köszönöm. Helga, tessék. Um, I would like to... Köszönöm, Jutta. Szeretnék visszatérni a kiasztott anyagra, amelyet Barka úrtól kaptunk, hiszen az egyik eh, szlájdján azt mondta, hogy a Smart, Sustainable and Inclusive Growth, tehát az intelligens, eh, bevonó jellegű eh, növekedés az Európai Unió flexi programja által már megoldott kérdéseket tartalmaz, és az innováció, a kutatásfejlesztés, és a felkészültségi szint javítása, a harmadik pedig az éghajlatváltozás és energetika kérdéseinek megoldása. Tekintetel arra, hogy én a Green zöldek pártjának tagja vagyok az Európai Parlamentnek, úgy gondolom, hogy az innováció és a klímaváltozás, illetve az alacsony széntartalmú gazdaság megalapozása a következő időszakban mind részét alkotja a programunknak, és ezért az én szempontomból abszolút fontos, hogy a fenntarthatóságot összekossuk az innováció, illetve az éghajlatváltozás kérdéseivel. Hiszen, hogyha ez az éghajlatváltozás gazdálkodási problémáktól elválik, mint innováció, akkor problémáink lesznek, akkor nincsenek világos összekötő kapcsok a kettő között. És úgy gondolom, hogy menet közben már előbbre léptünk ezen a területen, most azonban itt az idő, hogy összekössük az éghajlatváltozást azzal az innovációval, amelyet célként tűzünk magunk elé. Így ilyet CO2 kibocsátás, más toxikus anyagoknak a környezetbe való kibocsátása csökkentendő, innováció innovációs megoldásokkal. Tehát az EU 2020-as stratégia ezeket a célokat szolgálja, hogy ezzel az innováció, a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozás együttes céljait szolgálják, hiszen különben visszatérünk a Lisszaboni stratégiára. Ezután szeretnék kitérni arra a nagy kérdésre, hogy mi az igazi összefüggés a az EU 2020-as stratégia céljai és a tagállami szint között. Hogyha ez utóbbiak nem állnak készen arra, hogy olyan projekteket hajtsanak végre a kohéziós alapok segítségével, amelyek ezeket a célokat szolgálják, akkor megint kudarcot vallunk. Hogyan lehet tehát világosan kifejteni, hogy melyik legyen a ez a főigazgatósága, amelyik ezeket a feltételeket támasztja, és elvárja, hogy a tagállamok azokat teljesítsék. Milyen módszerrel lehet erről gondoskodni? Talán visszatérhetnénk a válaszok során ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Most Kinga következik. Thank you very much. Uh, I think we are Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy most a legfontosabb aspektusát vitatjuk meg a 2020-as stratégiának, és amikor a kapcsolatot feszegetjük a stratégia és a költségvetés között, akkor azt hiszem, hogy a Lisszaboni stratégia javítása a cél. Ott szép szlógeneket fogalmaztunk meg, de nem hajtottuk végre őket. Tehát valóban ezt keressük, hogy ez a valóság nyelvén is megnyilvánuljon. Örömmel hallom, hogy a kohéziós politikának mind az öt célra ki kell terjednie. A legrosszabb, amit tehetnénk az, hogyha a költségvetést különféle ö, ö, dobozokba ö, erőltetjük bele, mert ebből aztán az égvilágon semmi nem fog kijönni. Ezt valamennyien jól tudjuk. Azt gondolom, hogy az igazi kérdés az, amit valamennyi kolléga itt fölvet alapjában, hogy a végrehajtást hogyan valósítsuk meg. Vannak ágazati céljaink, és vannak területi jellegű prioritásaink, céljaink, és Európa szintjén vannak munkacsoportjaink, ez egy gyenge szerkezet ugyan, de segítségünkre lehet abban, hogy a költségvetést és a célokat ne forgácsoljuk szét, ne erőltessük különféle kategóriákba. Erre kell gondolnunk, amikor ezeket a célokat megfogalmazunk. A másik fontos dolog, hogy eldöntsük, hogyan működjenek együtt a helyi regionális nemzeti kormányok és az EU szintje. Nem hasonlóak, nem a, a, a harmonizálhatók a struktúráink, és még mindig problémáink vannak, kockázatai vannak annak, hogy ezek a e, projektummal kapcsolatos e, célok a különféle szinteken azonos módon valósulhassanak meg hogyha ezen elgondolkozunk, és hogy hogyan kezeljük ezt a pénzügyi perspektíva szempontjából, akkor ezekkel a különféle kormányzati szinteken működő struktúrákat kell megpróbálnunk összhangba hozni. Eközben eh, ki kell terjesztenünk a figyelmünket az európai szemeszterre, ahol eh, szintén mutatkozik egyfajta esély arra, hogy a nemzeti és az EU szintjét eh, összhangba hozzuk. Eh, ezzel a jövőben alig, hanem sokat kell tudnunk majd foglalkozni. Erre hívnám fel a kollégák figyelmét. Köszönettel. Köszönöm, Eliza. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. azt gondolom, hogy lényegi kérdésekről beszélgetünk most. Az én témám a versenykép, a, a csomagunk, a gazdasági kormányzásról szóló csomag összefüggéseihez kapcsolódik. Nagyon nehéz koordinációs munkát, nyomást helyez ez a tagállamokra, és ne felejtsük el azt, hogy recessziót erőltetünk az országokra, a kormány kiadásokat megnyírbálják, hogy a nominális konvergenciát elérjük, tehát hogyha megfelelő e, adósság és egyéb indikátorokat el lehessen érni ezekben a tagállamokban. Talán ez nem megfelelő szintű védelem. Talán a nemzeti befizetéseket kéne valahogyan jobban védeni a 2020-as stratégiába. Hogyha egy ország megszorításokat eszközöl ki, eszközöl otthonában, akkor természetesen a tagállamon belül a kutatásfejlesztést, az oktatást is kevésbé finanszírozza. Aztán, hogyha a strukturális alapok nemzeti vagy tagállami megfelelőit leszűkítik, megnyírbálják, az sem túl, az sem túl jó. A Financial Times például azt írja, hogy a, a több mint 300 milliárdos programnak csak alig 10%-át fizették ki, amely ugye a növekedést célozza meg. Az lenne tehát a cél, hogy a hogy a közösségi eszközök tagállami megfelelőit valahogyan próbáljuk kiterjeszteni. Tehát mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy mi lesz a kohéziós eszközök jövője. Elképzelhető tehát, hogy horizontális programokat teszünk hozzá az európai szakpolitikákhoz, ezek kiegyenlítik az egyenlőtlenségeket, és így talán a leg komolyabb problémával rendelkező országok, főleg azok, amelyek az euróvezeten belül helyezkednek el, talán fel tudnak csatlakozni a többiekhez a 2020-as stratégia célkitűzéseivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a vélekednek erről. So, als letzter jetzt José Manuel. Utolsóként José Manuel, és aztán következzenek az előadók a válaszadás céljából. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, ha, hogyha a panel segítene annak megértésében, hogy milyen legyen a következő több éves pénzügyi keret struktúrája. Azt mondják, hogy lehetséges a fennálló fejezeteket továbbra is fenntartani, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy át kellene szervezni ennek a szerkezetét, hogy legyenek olyan tételek, amelyek megfelelnek az fenntartható növekedésnek, az intelligens növekedésnek, a befogadó növekedésnek. Ami az időtartamot illeti, én tíz évre gondoltam, de egy középtávú felülvizsgálatot kellene tartani kötelező jelleggel öt év elteltével. Annak érdekében, hogy a tagállamok kötelezettséget vállaljanak. Tehát öt év után sort kell keríteni erre a felülvizsgálatra beszélünk az Európa 2020-as stratégiáról. Ez egy uh, szimbolikus név, de a többéves pénzügyi keret számára a 7 év nem ugyanaz, az mint hogyha 5 éves pénzügyi keretet alakítanánk ki az Európa 2020-as stratégia vonatkozásában. Tehát itt egy tíz éves időtartam lehetne az irányadó. És van még egy másik fontos kérdés, hogyha jelenleg hatályos pénzügyi tervre gondolunk, illetve a jövőbelire, hogy jobban bevonjunk minden szereplőt. Egy olyan koncepcióra gondolok, mint az átláthatósági koncepció, hiszen gyakran nem értjük, hogy hova is kerülnek ezek a pénzek, és milyen projektekre fordítódnak. Fontos lenne tehát megismerni, hogy mely projekteket fogadtak el, és mi a helyzet ezekkel a projektekkel. Ezt a munkát már az alacsonyabb szinteken el kellene kezdeni. Aztán itt van a NAC nulla kérdése, ez a koncepció, amely a területi együttműködést érinti. Ezzel kapcsolatban van egy másik fontos szempont, az az, hogy milyen módszert alkalmazunk a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Először az összeget határozzuk meg, és azt kell aztán felosztani a különböző szakpolitikák között vagy pedig először azt vizsgáljuk meg, hogy melyek a prioritások, és aztán minden egyes fellépés, minden egyes prioritás esetében egy összeget határozzunk meg, és végül meghatározhatjuk a végleges összeget, tehát egy bottom-up mechanizmust alkalmazunk. Tehát milyen módszer az, amelyet alkalmazni kellene a következő pénzügyi keret esetében? Elnök, most valóban véget kell majd vetnünk a felszólalók sorának. Georgia következik. Köszönöm szépen. Dinga úrnak szeretnék föltenni egy kérdést. Ha jól értettem, a foglalkoztatási célkitűzést úgy fogalmaz, illetve a foglalkoztatási célkitűzést valahogyan össze kéne kötni a termelékenységi célkitűzéssel. Kérdésem, hogy ön pontosan milyen kapcsolatot lát a két célkitűzés között? Mi is a különbség a két terminus között? Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót a válaszadásra, egy kicsit szeretném önöket provokálni. Egy gondolatkísérletre kérem fel önöket. A 2020-as stratégia 5 vagy 10 éves stratégia. Hogyha ez egy 10 éves stratégia, ez azt jelenti, hogy most kezdődik. A jelenlegi költségvetéssel. Avagy olyan stratégiáról van ez szó, amely majd az új költségvetéssel, az új költségvetéssel indul, tehát az új költségvetés a stratégia költségvetése. Én úgy vélekedek erről, hogy a 2020-as stratégia 10 éves stratégia most kezdődik, ennek a dimenziói, prioritásait, célkitűzéseit mostantól kell megvalósítani. A kérdés csak az, hogy a szakpolitikákat hogyan tudjuk megváltoztatni a következő pénzügyi tervezési időszakban, hogy még hatékonyabbak legyenek. Azt hiszem arról van itt szó, hogy ha a költségvetés szerkezetét akarjuk megváltoztatni, akkor azzal lényegében a 2020-as stratégiát is megváltoztatjuk, illetve ha nem tesszük ezt, akkor 2015-ben kezdődik csak a stratégia. Most fordított sorrendben adom meg a szót a válaszadásra, Dinga úr. Köszönöm szépen. Próbálok válaszolni a négy megemlített témára. Konkrét, illetve általános válaszokat fogok adni. A termelékenység, illetve a kohézió közötti kapcsolatról van szó. Ugye a kohéziós politika célkitűzései az életminőséget is próbálják javítani. Az életminőséghez pedig hozzátartozik a szabadidő is. Tehát, hogy mit tesznek az európai polgárok szabadidejükben. Ez is kapcsolódik a termelékenységhez. Ez nem pusztán gazdasági értelmezése a produktivitásnak, a termelékenységnek, hanem hogy ö, hogyan is tükröződik mindez a személy életében. Nos, amikor a foglalkoztatásról beszéltem, akkor ezt tágan értelmeztem, tehát alacsony, alacsony termelékenység és magas foglalkoztatottság nem éri el azt, hogy javuljon az életminőség, sőt, a nagy termelékenység, amely alacsony foglalkoztatottsággal párosul, nem valósítja meg a szociális befogadást. Nos, arról van itt szó, hogy a foglalkoztatásnak és a termelékenységnek ö, egyben van csak értelme, tehát egyfajta csomagként kell ezt fölfogni. Aztán a NAC nulla kérdése. Európai régiókról van, volt szó, illetve együttműködő régiókról, gazdasági, szociális együttműködésről beszélhetünk, olyan régiókról, amelyek dinamikusan fejlődnek, és amelyek ösztönözni tudják az európai gazdasági növekedést, illetve a szociális kohéziót. Nos, hosszú távon elképzelhető lenne ilyen típusú regionális szerkezetet fölállítani. Sokszor nem egyforma módon létesült a tagállamok szerkezeti felbontása, tehát nem mindenhol valósul meg a regionális szerkezet, stb. stb. És ez igaz arra is, ahogy a költségvetés vagy a 2020-as stratégia tükröződik tagállami szinten. Götasszonynak válaszolván, nyilvánvaló, hogy a költségvetés egyfajta eszköz. Nekem mi a dolgom szakértőként? Én úgy vélem, hogy európai költségvetési stratégiára van szükség, amiben vannak gazdasági, szociális, illetve területi célkitűzések. A költségvetésben számos eszköz létezik, és az egy-egy eszköznek számos célkitűzése lehet hatásra. Például lehetnek Például elképzelhető az is, hogy nem ö, specifikus módon határozunk meg egy, egy célkütűzést, illetve egy költségvetési eszközt. Tehát elképzelhető az, hogy nem rendelünk egy-egy költségvetési fejezetet egy-egy egy-egy célkütűzéshez, egy mátrixot kell elképzelni. Úgy működne ez. Olbricht úr? Ha jól értem, Fabrizio Barka úr gondolkodásmódja az, hogy integrált megközelítést kellene alkalmaznunk. Nos, jön a szó. Valóban olyan kérdések ügyében, ahol a kohéziós politikáról beszélünk, én ezt külön fejezetként szerepeltetném, hozzátéve a fejlesztés szót, talán hibáztam, amikor ezt kifelejtettem a politikákkal kapcsolatos gondolataimból Nos, az Európai Unió minden intézménye készen áll arra, hogy elmozduljon a 20-20-tól a 20-24-re, akkor egy 5 plusz 5-ös megoldásban gondolkozhatunk, és véleményem szerint az 5 előfeltételt kell vizsgálnunk. Először, hogy a kohéziós politika reformja, amiről most beszélünk, végrehajtódjon, és tényleg olyan hatásos legyen, hogy a továbbiakban már 2015-től 24-ig nem kell többet intézkednünk ezen a területen, másfelől pedig, hogy legalább, még ha 5 plusz 5-ről beszélünk is, ez túl rövid idő számos projekt vonatkozásában, mégis a 7 éves keretben kell gondolkodnunk, valamint a bizonyos források vonatkozásában az utolsó három év forrásai kötődnek az előző hétesztendő végrehajtási helyzetéhez, és a régiók, valamint a bizottság között megkötendő szerződések időtávlatának is ezekhez a megfontolásokhoz kell igazodniuk. Tehát amikor a 2020-as tól a 2024-es időszakról gondolkodásra térünk, akkor ezt figyelembe kell vennünk. Az egyik az, hogy nem változtathatjuk meg azt, hogy miről szól a fejlesztés. Ez nemzetközi vitát, a tudósok közreműködését feltételezi, olyan szakmapolitikák megalapozója, amelyek a fenntartható, hosszú távú fejlesztést célozzák. Ez nem fog változni. Világos, hogy erről van szó, és ez a jövőben is így lesz, még akkor is, hogyha ezen változtatni szeretnénk. A második érv az, hogy a politika világos célokat kell, hogy megfogalmazon, indikátoraink kellenek, a szlógenek nem elegendőek, az öt célhoz hozzá kell rendelnünk az ellenőrizhető eredményeket is, és a politika összetett dolog ezért problémákkal állunk szemben. Van három vagy öt különböző célunk, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, ahogy arról szó volt, az innováció és a fenntarthatóság között például. Csak egy olyan politika lehet alkalmas, amely valamennyiükre kiterjed arra, hogy a kívánatos célokat elérjük. Hogyha különböző beavatkozásokkal élünk, akkor lehet elérnünk, hogy az egyik az intervenció szintjén valósítson meg éghajlatváltozási célokat, a másik hasson a vele kölcsönhatásban álló további célokra is. Tehát van egy célunk, és ez különféle részcélokra oszlik, és itt el kell érnünk mindkét célt. Tehát eltérő célkitűzéseink vannak, de sohasem szabad megfeledkeznünk az ezekkel összhangba hozandó további célokról sem. Tehát kihatásai vannak a fenntarthatóságra például az egyes célok végrehajtásának, és így kell alakítanunk a szakpolitikánkat. A harmadik, hogy mi fogja biztosítani azt, hogy a dolgok valóban változzanak. A feltételekhez kötés, illetve a mérhetőség két olyan pillér, amely erre alkalmas lehet. Kevés választási lehetőségünk van ezen a területen, amint azt itt meg megfogalmaztam, és hogyha megnézzük a kohéziós politika baloldalán felvázolt témákat, az egyik az európai stratégiai szint, a közös stratégiai keret, a feltételekhez kötöttség elve, amely valamennyi európai tagállam számára kötelmet fogalmaz meg, és itt nem vehetünk figyelembe különös körülményeket, helyi adottságokat. Ennek összhangba kell lennie az általános szakpolitikával. És akkor van egy második stádium, ahol az Európai Bizottság tárgyalásai az egyes munkacsoportokkal kialakítja a konkrét szerződéses feltételeket. Itt az operatív programoknak véleményem szerint szimultán módon kell megállapodásokhoz vezetniük, és e-, e-, Európa ma egy olyan egyesülési folyamatban van, amely egyre inkább kialakítja az ilyen föderatív jellegű megközelítéseket. És ezek a kulcselvek, amelyeket Európa egészére nézve kitűztünk, és amelyek valóban kötelező feltételeket szabnak a résztvevők számára, például azt mondani, hogy nem fogok pénzt folyósítani, illetőleg nem fogadok el pénzeket, hogyha bizonyos intézményi feltételek nem teljesülnek. És a másik pedig a, a kommunikátorok közreműködése egy háromszintes struktúrán. Az elsőn e, Európa nevében nyilvánulnak meg a kommunikátorok. A fő célok vonatkozásában is, illetve a, az indikátorok vonatkozásában, melyek jellemzik az eredményeket. Azután vannak a fejlesztési célok, amelyeket amelyet szerződések segítségével valósítunk meg. Itt ez alatt a projekt szintű mutatószámok vagy indikátorok jelentkeznek, és ezek hozzájárulnak a közösségi szintű indikátorok megvalósításához. Ez egy egyszerű követelmény, amelynek teljesülnie kell az adott beruházás vagy projekt szintjén, és én most a projekt szintről beszélek, és el kell döntenünk, hogy mi legyen a mérhető indikátor, amelynek segítségével felmérhető a fejlesztés eredményessége, hogy nem csupán az, hogy hány kilométeres út köti össze A és B pontot, hanem hogy mennyivel rövidebb idő alatt lehet most eljutni A-tól B-be. És az utolsó, hogyha még engedik, a makro kérdésekkel kapcsolatos. Teljesen igazuk van, hogy pillanatnyilag Európában van egy ilyen összefüggés, elkerülhetetlenül benne van a táblázatban. Demokratikus szempontból vitatható, elszámoltatható kérdésekről van szó kontradiktórius rendszerben, és kétféleképpen lehet ezt megoldani. Az egyik az addicionalitás felülvizsgálata, egyszerűsítése, mérhetővé tétele olyan módon, ahogyan azt mérik a makro, hapsik, a stabilitási és növekedési paktum keretében. A tökéletesítés az a hatásosság ellensége, és ezért kell megnéznünk, hogy milyen ellen ellentmondások jelentkeznek el itt, és ezeket kell próbálnunk feloldani. Ez lehet a kiút. Ha megengedi Fernández úr kérdésére emlékeztetném, és ezt a terminológiát használjuk, hogy a szlogeneket nem tudjuk-e lefordítani konkrét költségvetési tételekre. Tehát az volt a kérdése, hogy hogyan lehet megszervezni a pénzügyi perspektívát, milyen séma alapján. Ezért, oké, okay. elnézést erre nem akartam kitérni, annyit mondani valóan adódott, és egy költségvetési sémával kapcsolatos fejtegetésben most nem akarok belemenni. Amit szeretnék látni, az az lenne, hogy a fejlődés általános felejezet címe alapján fogalmazzuk meg mindazokat a szakpolitikákat, amelyek ezt a fejlődést elősegíthetik. Tehát ezek hozzájárulnak ugyan a fejlődéshez, de adott esetben csak az innovációhoz. Míg a kohéziós politika olyan politika, amely valamennyi, mind a három célkitűzést egyaránt szolgálja. Utolsó hozzászólunk most pedig akkor Mercedes Bresso asszony, most övé a szó. Köszönöm szépen. Először az 5 plusz 5 kérdésével foglalkoznék. Úgy véljük, hogy a 10 éves időszak a projektekre annak érdekében, hogy megszervezzük a rendkívül összetett programokat. Ez egy jó időtartam, amely lehetővé teszi, hogy kövessünk egy stratégiát egy megfelelően hosszú programozási időszak alatt, ugyanakkor az öt év után egy fontos felülvizsgálatot lehet végrehajtani, és így módon gyorsabban lehet alkalmazkodni a mindig bekövetkező változásokhoz társadalmunkban, illetve nemzetközi szinten. És az lehetővé teszi azt is, hogy a tervezéseket a közösségi intézmények megújulásához igazítsuk, és hogy a parlamentnek, az új bizottságnak lehetővé tegyük, hogy befolyásolják a második felét a tervezés időszaknak. Egy kérdés, amelyet a moderátorunk vetett fel, hogy rögtön kezdődjék ez, vagy pedig len 2014-ben, illetve 2015-ben az Európa 2020-as stratégia. Én úgy vélem, hogy ennek azonnal el kell kezdődnie, lehetővé kell tenni még a korábbi tervezési időszakot az objekt, a célkitűzések felé hajlítani, irányítani. Ezt meg lehet tenni, de az Európa 2020 valamennyi intézmény közös stratégiájával kell, hogy váljon, nem csupán az Európa intézményeké, hanem az országoké, a régióké, az önkormányzatoké, városoké, tehát ez valamennyi politikát befolyásolja, nem csupán az európai források alkalmazását, hiszen egyebekben soha nem érünk el eredményt. Ezt tehát azonnal be kell indítani, tehát valóban mindenkinek részt kell vennie ebben, és a Régók Bizottságának pontosan ez a cél, hogy ezt a részvételt, ezt a támogatást elérjük az európai projekt mellett, hogy az Európa 2020 mindenki gondolkodásnak részévé váljon minden szakpolitika esetében, hiszen a nagy fejlőd, fejlesztési célkitűzések a társadalmi területen nagyon fontosak az Európai Unió innovációja szempontjából, és a szociális, illetve a környezetvédelmi vetület nagyon fontos az innováció befolyásolásában. Aztán itt van a kondicionalitás kérdése, illetve a mérhetőség kérdése. Jó magam úgy vélem, hogy a kondicionalitás kérdése kapcsolódik a, az egyszerű mutatókhoz. Egy, egy, egyetértek Bárka úrral, egyszerű és mérhető mutatókra van szükség. Teljes mértékben ellenezzük a makroökonomiai kondicionalitást. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott tagállam nem tartja be a stabilitási paktumot, akkor a régiók, illetve azok mögött nyilvánvalóan a NUC 3-as régiók, amelyek a vidékfejlesztési és mezőgazdasági alapokat alacsonyabb szinten használják, mint a régiók, nos valamennyien hátrányt szenvednek mert az állam nem tartotta a tiszteletben a stabilitási paktumot, ez nem lehetséges, az a szubszidiaritási elvilágos megsértését jelenteni és ez bizonyosan bírósági eljárásokat eredményezne. A rendelkezésre álló források segítségével kell a lehető legjobban elérni az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit, valamint a kohéziós alap célkitűzéseit. A közös kérd... a kérdés, hogy hogyan biztosítsuk hogy a kohéziós politika kiegészítse az öt pontot, valamennyi célkitűzést, amiről Bárka úr is beszélt. Úgy vélem, hogy az egységes dokumentum elképzelése, az egységes tervezési, programozási dokumentum elképzelése, amely magában foglalja valamennyi alapot, tehát nem csupán a kohéziós alapot, a szociális alapot, hanem a kapot, a vidékfejlesztési alapot, valamint a regionális fejlesztési alapot, azt hiszem, hogy ez egy jó módja lenne annak, hogy egy általános képet nyerjünk, amelyen belül mindenki meghatározhatja saját prioritásait, a közös célkitűzések figyelembevételével, a bizottság által javasolt menüből válogatván a prioritásokat illetően, és ezt egy globális keretbe helyezi. Minden egyes szakpolitikának természetesen meg lesz a specifikus kerete, amely speciális célkitűzések követését tűzi ki célul ezen szakpolitikán belül, de együtt tekinteni az agrárpolitikát a fenntarthatóság szempontjából, a, például az éghajlatváltozási célkitűzések elérése szempontjából ez alapvető jelentőségű. Tehát egy közös tervezésre van szükség, amely azt célozza, hogy valamennyi szakpolitikát közös keretbe foglalja, és így módon az Európa 2020-as stratégia minden egyes területnek specifikus célkitűzéseket adhat. És aztán ezeken a nagy ezeken a nagy stratégiákon épülve, ezeken alapozva minden egyes szakpolitika kialakíthatja saját specifikus célkitűzéseit. Ugyanakkor felelős lenne, felelős ez egy közös európai stratégiaként, amely figyelembe veszi minden egyes terület saját jellemzőit, sajátosságait. Az utolsó kérdés a költségvetés kérdése, hiszen az államok, a régiók, az országok valamennyien költségvetési megszorításokat szenvednek el, nagyon nehéz elképzelni nem csupán a beruházási célkitűzések tiszteletben tartását az Európa 2020-on belül, hanem azt is, hogy egyáltalán képesek beruházásokat eszközölni. Ez probléma, és azt hiszem, hogy az EU GDP-nek 1%-et kitűvő költségvetés valószínűleg nem elegendő ezen politikák orientálására, és a költségvetés merevsége mind az államoké, mind a régióké nem teszi lehetővé a nagy változásokat, illetve beruházási lehetőségeket. Ez egy nagyon súlyos problémát jelent, és azt hiszem, hogy az Európai Unió célkitűzései költségvetési szempontból is ambiciózusabbak kell, hogy legyenek. A saját források növelése, valamint az euró kötvények lehetősége, legalább a nagy beruházások esetében, amelyek majd ö, jövedelmezőek lesznek gazdasági szempontból, de nagyon hosszú távon. Nos, ezeket mindenféleképpen számításba kell venni, mert nem tudjuk elérni az annyira ambiciózus célkitűzéseket, mint az Európa 2020-as, illetve a kohéziós célkitűzéseket egy minimális európai költségvetéssel, és az állami megszorításos költségvetésekkel, amelyek néha szörnyű méreteket öltenek. Kérdés, hogy a szavak mögött mi lesz a valóság? Azt, arra van szükség, hogy legyenek források, mert források nélkül senki nem képes politikáját megvalósítani és megváltoztatni területe adottságait. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amivel, amivel kapcsolatban szerencsére egyetértünk az Európai Parlamenttel, és sokkal inkább, mint a tanácssal, illetve a tagállamokkal. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war... Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez is nagyon jó zárszó volt e panel esetében, hogyha nem próbáljuk meg az egyes szinteket egymással összekapcsolni, akkor céljaink elérése legalábbis az Európa 2020-as stratégia céljainak elérése nem lesz lehetséges. Bizonyosan hasonlóképpen, mint a Lisszaboni stratégia esetében kudarcot fogunk vallani. Már tegnap elmondtam, csak ismételni tudom, hogy ha azt mondom, hogy mi, akkor elsősorban bizonyosan nem az Európai Parlamentre gondolok, mert mi mindig is a közösségi megközelítés támogatói voltunk, és mindig azt mondtuk, hogy itt, itt is, európai szinten is meg kell állapodnunk egymással, azt illetően, hogy mit lehet megvalósítani a tagállamokban, illetve a régiókban, akik keresztbe tettek, azok általában a tagállamok voltak ebben az esetben. A tanács bizonyosan nem annyira egységes, hanem itt az egyes tagállamokról van szó. Mindannyiuknak köszönetet mondok, akik itt a pulpituson segítettek véleményünket megformálni, álláspontunkat kialakítani, amelyet 2011. júliusában aztán, mint az Európai Parlament állásfoglalását fogjuk kidolgozni a következő pénzügyi terv vonatkozásában. Erről fogunk határozatot hozni a plenáris ülésen, és most pedig még egyszer köszönetet mondok a készségüket, hogy együttműködjenek, és megkezdjük a következő panel munkáját. Egészen jól állunk az idővel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 Liebe Kollegen! Kedves kollégák! Want to continue your con- ha tovább kívánnak még beszélgetni, akkor kérem fáradjanak ki. Liebe Kollegen, wir sind jetzt ähm, bei unserem... Kedves kollégák, elkezdjük a negyedik panel munkáját minden résztvevőt szeretnék itt a pódiumon üdvözölni, moderátorunk. Most a negyedik panelnél Fabian Culeg, aki az Európai Politika Tudományi Központ vezető közgazdásza, és aztán itt van az Európai Beruházási Bank intézményi ügyek kell foglalkozó igazgatója, Dominik de Krajankur, jobb oldalamon Amélie Barbier Gosher, aki a stratégiai elemzőközpont tudományos tanácsadója, Kersti Kajulajd a bal oldalamon ül, az Európai Szemvevőszék tagja, és itt van velünk Vértes András, a GKI, a Gazdaságkutató Intézet elnöke. Czuleg úr, az ön feladata a moderálás. Thank you for inviting me. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást is. Néhány bevezető szó az Európai Politika Tudományi Központról. Nem tudom, hogy tudják-e, egy független tudományos központ vagyunk, think tank. Már régóta gondolkozunk a költségvetési felülvizsgálatról, illetve az európai kormányok költségvetéséről, a Lisszaboni szerződés hatásairól, és azt gondolom, hogy mindez kapcsolódik a mai üléshez. A mai ülés alkalmával az európai hozzáadott értékről fogunk beszélni, ennek mi a gyakorlati megjelenése, illetve arról is szó lesz, hogy a költségvetés hogyan generálhat beruházást, komplement, a költségvetés komplementáris jellegéről is beszélünk, tehát hogyan egészíti ki ez a nemzeti költségvetéseket, hogyan lehetne fokozni az EU-s költségvetés hatékonyságát, Nagyon sok nehéz, komoly kérdés merül fel ezekben a témákban. Ez a vita gyakorlatilag folytonos. Nézzük csak meg, hogy jelenleg a európai költségvetés rugalmasságáról milyen sokat beszélnek, ugye a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban merül ez fel, illetve a gazdasági kormányzás, irányítás és a költségvetés kapcsolatáról is sokat gondolkodunk mostanában. Négy tágértelmű kérdésre próbálunk most választ találni. Először is az európai költségvetésnek milyen kiadásaitól várjuk leginkább az európai hozzáadott értéket, az európai közjót hogyan lehet elérni, vajon az európai költségvetés jó módja az átcsoportosításnak, a redistribúciónak, Vajon a 2020-as stratégiával kell -e legfőképp foglalkozni a következő pénzügyi tervezési időszakban, vagy pénzügyi keret alkalmával? illetve hogy továbbra is a mezőgazdaságra kell-e a legnagyobb összegeket fordítani. Második nagy téma a költségvetés, illetve a hozzáadott érték kapcsolata. Ezzel kapcsolatban fölmerül az addicionalitás, a rugalmasság, illetve az auditálás, a bürokrácia, az egyszerűsítés, vajon európai szinten jelenik-e meg ezzel kapcsolatban a felelősség a tagállami szinten, vagy regionális szinten. A harmadik nagy kérdéskör, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a tagállami költségvetések, illetve az EU-s költségvetés, illetve a gazdasági kormányzás kérdése az európai szemeszterrel kapcsolatos vita hogyan kapcsolódik a nemzeti költségvetések kiegészítő jellegéhez. Ez is számos komoly kérdést vett fel. Elképzelhető, hogy a költségvetés egy területen hozzáadott értéket termel, hogyha mondjuk szankciókat használunk a közpénzek konszolidációjára, avagy át lehet-e máshova irányítani ezt a hozzáadott értéket más kiadási területekre. A negyedik ilyen nagy kérdéskör az lenne, hogy az európai költségvetésen mit lehet még elérni. Az Európai Beruházási Bank kölcsönei hogyan generálhatnak még beruházásokat, és itt most magánberuházásokra, illetve állami közösségi beruházásokra is gondolok. Ez a közpénzek szűkös volt miatt különösen fontos kérdés. Ugye nagyon sok országban megszorításokat láthatunk, és az elkövetkezendő három évben ez valószínűleg így marad. Európai szinten vegyes a kép azzal kapcsolatban, hogy sikerült-e a privát szektort bevonni a beruházásokba. Vajon lehet ezt fokozni a jövőben? Hogyan lehet a előzőekhez képest jobban bevonni a privát szektort a beruházásokba. Aztán a gazdaságilag rosszabbul álló mezőgazdaságban, hogyan, gazdaságokban hogyan lehet előrelépni. Ugye az euró válságban van sok tagállamban. Véleményem szerint ezt a válságot nem tudjuk megáll, meg, állítani, megoldani, hogyha nem kezdődik el ismételten a gazdasági növekedés ezekben a tagállamokban. Egyébként ezen, a, ezen tagállamok nem, lehez, nem lesznek majd beruházók. Tehát a mi felelősségünk, az EU felelőssége az, hogy hatékonyan használjuk fel az EU költségvetéseit, hogy a makrogazdasági egyenletlenségeket megoldjuk. Ezen lett tehát a négy nagy témakör. Remélem a felvetett kérdésekre tudunk majd válaszolni. A napi rend szerint adom meg majd a szót az előadóknak. Mindenkit arra kérek, hogy próbálja betartani az 5 percet. A téma ugyan elég tág, de utána még lesz alkalom a vitára. Dick Ryan úr, úrnak adom meg először a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy uh, felkért bennünket a hozzászólásra, a moderátornak is köszönet. E, egy pár szóval e, onnan indulnék el, ahol ön e, megjelölte a probléma központját, nevezetesen a jelenlegi nehézségeket, amelyek a nemzeti költségvetések, illetve az EU költségvetésének megalkotása körül jelentkeznek a gazdasági válság nyomán ez már itt önmagában is egyfajta kockázatot jelent a beruházásokkal kapcsolatban, hiszen a hosszú távú beruházás rontja a jelenlegi pénzügyi mérleget. A bankok másfelől ugyancsak számos problémával találkoznak, amikor megpróbálják konszolidálni helyzetüket, és igazodni a bázeli rendelkezésekhez a tőke megfelelés területén. Tehát egy, egyáltalán értelmű, hogy csökkent kockázatvállalási készségük, és ilyen körülmények között kell előre lépnünk. A kérdés az, hogy hogyan lehet a legjobban felhasználni az EU költségvetés és az Európai Beruházási Bank forrásait a leghatékonyabban. Ezek jelentik két lábát az EU szaktapolitikai finanszírozásának. Az EU bankjához fordulhatunk a költségvetésen túl. Rövid hozzászólásom arra koncentrál, hogy hogyan lehet ezt a két eszközt a leghatékonyabban felhasználni. Először is, hogy miért használjunk kölcsönöket, illetve vegyünk föl hitelt szemben a segélyekkel, illetve hogyan lehet ezek keverékét felhasználni, illetve mik a fontos jellemzői az ilyen eszközök alkalmas felhasználásának ellenőrzésében. Az első, hogy miért is használjunk inkább kölcsönöket, mint rendelkezésre álló eszközöket. Nos, e, egyszerű a válasz a beruházások finanszírozása, amelyek a későbbiekben térülnek meg, adományokból vagy segélyekből kockázatát vetik föl a megtérülésnek. Másfelől, hogyha kis kockázatú beruházásról van szó, amelynek megjelent, jelentős a megtérülése. Lehet, hogy eh, még az EIB eh, eszközeinek feladata eh, felhasználása is fölösleges, hiszen piaci eszközök is rendelkezésre állnak. Megpróbáljuk tehát fölmérni, hogy hol lehet ilyen segélyeket felhasználni, illetve hol működhetnek ezek együtt a kölcsönökkel, illetve hol kell a hitelalapú finanszírozásra támaszkodnunk. Három ilyen gondolat van. Az egyik az, hogy van egy igen nagy multiplikátor hatás. Ez a szorzó hatás, hogy példát említsek erre, hogy mit sikerült elérnünk az RSFF-nek nevezett, tehát a e, kutatási célú e, kockázat e, megosztási pénzügyi eszköz. Hogyha egy milliót veszünk ki az EU költségvetéséből, és ezt a bank rendelkezésére bocsássuk, hogy ebből finanszírozon, adott esetben egy millióból egy tízmilliós kockázatos kutatási projektet finanszírozzon. Mi történik, hogyha sikerül vagy nem sikerül? Nos, 10 millió hitelt folyósítunk, és hogyha ez a próbálkozás meghiúsul, akkor még mindig van kilenc. Tehát ez a multiplikátor hatás jól felhasználhatóságának megfelelő illusztrációja. A másik a rugalmasság. A rugalmasság azt jelenti, hogy a az ágazat jellegétől függően, hogy mit akarunk támogatni, KKV-kat, kutatásfejlesztést, különféle eszközökhöz folyamodhatunk. A harmadik a fegyelem, illetve az ellenőrzés szintje, hiszen az ilyen kölcsönöket vissza kell fizetni, tehát ehhez elemzés, illetve ellenőrzés kapcsolódik annak ellenőrzése céljából, hogy megnyugtató-e a törlesztés. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a lehető legjobb projektekre költsük e az ilyen pénzeket. Jelentős tapasztalat halmozódott fel az ilyen eszközök felhasználásában az eltelt három év, három, öt év folyamán a TEN infrastruktúra, a kutatásfejlődés, a strukturális alapok felhasználása területén, amelyekre, hogyha kívánják, példák felsorolásával is kitérhetünk. A harmadik pont mik a főbb jellemzők, amelyeket figyelnünk kell, és gondoskodnunk arról, hogy a vegyes finanszírozás végrehajtása során figyelemet igényelnek, eh, amikor az Európai Beruházási Bank társfinanszírozóként jelentkezik. Nos, három fő eh, karakterisztikum van, eh, amelyekre eh, egyesével térnek ki. Az egyszerűség. Ez abszolút alapvető, hiszen azok az egy eszközök, amelyek átláthatatlanok, nos, a múltban már számos keserű tapasztalattal szolgáltak. Egyszerű, átlátható, látható, költségcsökkentő jellegű dolgokra van szükségünk, amelyeket sokkal könnyebb egyszerűsít, egyszerű ellenőrizni. A rulírozó jelleg, igen fontos jellegű, hiszen valamilyen formában történő megtérülés feltétele az újbóli felhasználásnak, tehát a törlesztett összegek hasonló projektek finanszírozására fordíthatók számos egymást követő fordulóban. Fontos tudni, hogy az ilyen rulírozó jellegű kölcsönök a multiplikátor hatás segítségével meg sokszorozhatók, és így számos beruházási projekt finanszírozható felhasználásúval, miközben a különféle fordulókban e-, ellenőrzéseket hajtunk végre. A végső, a katalitikus jelleg. Fontos, hogy a magán és a közszektort is az EIB ellenőrzése alá vonja ilyen esetekben, hogy bevonja a kiegészítő finanszírozás forrásaiba. Ezzel lehet az ilyen jellegű eszközöket megsokszorozni. A projekt kötvények is érdekes és néhány percet talán megérdemlő eszközök, hogyha még van időm, akkor ezekre is kitérnék, bár lehet, hogy a későbbiekben a kérdésfeleletek során beszélhetünk ezekről. Minden esetre az ilyen instrumentumok nem tévesztendők össze az euró kötvényekkel, nem a Juncker bondokról van itt szó, ezek a projektekre kidolgozott kötvények, e, amelyek e, nem a tagállami e, költségvetéseket terhelik. De a későbbiekben erre kitérhetünk még. Nos, összefoglalva néhány bevezető szavamat mondanám, hogy igen fontos, hogy szorosan együttműködjünk a bizottsággal, pillanatnyilag ez így áll, hogy így kialakítsuk az ilyen közös pénzügyi finanszírozási megoldások hátterét, ezek sokszorozó hatását fokozzuk, másfelől igen fontos, hogy az együttműködést létrehozzuk a többi köz, illetve magánszektorba tartozó résztvevővel, a hosszú távú befektetőkkel, amelynek az alapjait már megvetettük. Úgy gondolom, hogy itt én most most megállnék, és köszönöm, hogy meghallgattak. A későbbiekben a kérdésekre válaszolok. Köszönöm szépen, majd megadom még az esélyt arra, hogy még néhány szóval kitérjen a többi kérdésre is, de most egyetlen kérdést tennék fel. Az előttünk álló pénzügyi keret időtávlata szempontjából nézete szerint mit kell másként tenni az Európai Beruházási Banknak, mint jelenleg? Én azt hiszem, hogy ez egy nehéz kérdés. Csak úgy derültékből villámcsapásként, de hogyha gyors választ kell adnom, akkor talán azt mondanám, hogy valószínűleg az egyik legfontosabb dolog, amiről gondoskodnunk kell, hogy konszolidáljuk az utóbbi esztendők tapasztalatait, amelyek során néha sajnos, máskor szerencsére újból és újból felfedeztük a spanyol viaszkot számos területen, sok ágazatban, egyes termékeink vonatkozásában, hol együttműködve a bizottsággal, hol önállóan. Nos, ezen időszak tapasztalatait kellene áttekintenünk, hogy megfelelő, egyszerű, áttekinthető katalitikus e, e, eszközöket dolgozunk ki, amelyek jól szolgálják a megfogalmazott prioritásokat. Tehát e, igen, hatásosak és jól átláthatóak is az európai polgárok számára az EU költségvetésének költését így jól ellenőrizhetik a hosszú távú beruházások területén. Köszönöm szépen. Barbie Gusse asszony. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszélhetek az európai közpénzek hozzáadott értékéről. Most arról szeretnék beszélni, hogy a resource pooling, tehát a források megterhelése hogyan teszi hatékonyabbá ezt a szakpolitikát. A kérdés az, hogy a közpénzeket hogyan lehet hatékonyabban elkölteni. Nos, a hatékonyság rendkívül fontos. Az európai költségvetésről jelenleg nagyon sok vita folyik, és leginkább arra koncentrálódik ez, hogy hogyan lehet jobban együtt költekezni, sokkal inkább erre kéne figyelni, mint arra, hogy hogyan lehet többet költeni együtt. Nos, úgy érzem, hogy sokkal hatékonyabbak lehetünk, hogyha összefogunk, ezért kell az európai közjavakat és szolgáltatásokat közösen vizsgálni, úgy gondolom, hogy a resource pooling sokkal hatékonyabb módja az EU-s szintű pénzek elköltésének. Először is arról szeretnék beszélni, hogy az európai közpénzeket mindenképpen agregatív szempontból kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy közösségi és tagállami szinten is meg kell vizsgálni a finanszírozást, tehát, hogy a, hogy megvizsgáljuk az EU-ban a többszintű kormányzást, illetve hogy a tagállami szinten hogyan működik a finanszírozás. Úgy gondolom, hogy a közjavak és európai szolgáltatások számára is jót tenne ez. Nagyon fontos az, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolnak a polgárok, az úgynevezett spillover, vagy túlfolyásos hatás is meg kell vizsgálni, illetve a méretgazdaságot kell elérni. Gazdasági szempontból a méretgazdaságosság azt jelenti, hogy bizonyos költség előnyöket tételez fel, a, hiszen az egység ár az előállítás költsége csökken. Ez mit is jelent? Mit jelent az, mit jelent a resource pooling? Ez azt jelenti, hogy egy közkiadást közösen vagy együttesen finanszírozunk. Ezáltal a méretgazdaság megvalósul, így aztán a tagállamokra jutó kiadás csökken. Ezáltal hatékonyabban tudunk köz, fin, ö, tudjuk felhasználni a közpénzeket. Milyen politikai, szakpolitikai területeken lehet ezt megtenni? Először is kutatás és fejlesztés, aztán szállítás, közlekedés, energetika, energia, illetve biztonság és védelem. Miért pont ezekre a területekre gondolok? Először is azért, mert a méretgazdaságosság leginkább a tőkeintenzív területeken érvényesül, mint az energia, infrastruktúra, a védelem, illetve a közlekedés a második dolog, azért, mert ezek a szakpolitikák, ezen szakpolitikákra kiterjed a 2020-as stratégia, kivételt képez a védelem és biztonság. Aztán azért is, mert ezeken a szakpolitikai területeken már létezik nem európai típusú ö, finanszírozás, mint például a mint például az okár esetében, védelem, illetve a kutatásfejlesztésben. Aztán a világ más részein pontosan ezeken a területeken valósul meg a többszintű kormányzás. Az Egyesült Államokban, a Kanadában, illetve Svájcban is megvalósul ez. Hogyan is gondolkodunk most erről a kérdésről EU-s szinten? Bizonyos példái már léteznek ennek a megoldásnak az Európai Unión belül. Én ismét, az, ismét utalok az okárra, az Európai Fegyverkezési Szervezetre, és ez, le, ez a szervezet lehetővé teszi, hogy a méretgazdaságot létrehozzák a tagállamok. Például a 400, A400M projekt 4 milliárd eurós költségvetésű. Jelenleg kötött költségekkel működik ez a projekt. A fejlesztésről van szó, aztán a gyártási lánc előállításáról. Ezek egyszerű költségek. Ezeknek a mértéke nem változik, nem függ attól, hogy hány tagállam vesz részt benne. Hogyha csak egyetlen tagállam finanszírozza ezeket a kötött költségeket, akkor ez 4 milliárd eurót kell, hogy befizessen. Viszont, hogyha 5 ország vesz részt ebben a projektben, akkor csökken az egy főre, vagy egy tagállamra jutó költség. Van egy másik projekt, a Not Europe, amely ezzel foglalkozik. Jövő tavasszal jelenik meg erről egy policy paper. Az Európai Kutatási Tanácsnak nem sokára beadnak egy tervezetet, amelynek témája pontosan ez lesz, a Resource Pooling EU-s szinten, a közfinanszírozás, illetve a gazdasági növekedés és az Európai Uniós foglalkoztatás fejlesztése témájában. Köszönöm. Köszönöm szépen hogy a gazdaságos méretet elérjük, ahhoz természetesen gaz- hatékonyan kell munkálkodnunk Európa szintjén na is. Most pedig áttérünk az Európai Számvevőszék munkatársára, és ugyanazt a kérdést fogom feltenni önöknek is, hogy mutatkoznak-e az Európai Számvevőszék működésében olyan változások, amelyek segítségével jobban igazodnának a nemzetközi helyzet alakulásához. Hölgyeim és Uraim, elnök úr, köszönöm az alkalmat, hogy megoszthassak néhány szót önökkel az Európai Unió pénzköltéséről. Először is elmondanám, hogy saját személyes véleményemet hangoztatom, ha történetesen a számvevőszéken dolgozom, és persze nyilván néhány gondolat onnan származik, óhatatlan ez egy munkahelynél. Európa pillanatnyilag a GDP 1%-át költi el. Ez a 140 milliárd évente óriási összeg abszolút értelemben, azonban az európai gazdasághoz képest eltörpül. Nyilvánvaló, hogy megfelelő gondossággal kell elkölteni, azonban világos, hogy egyfajta üzenetet is meg kell tudnunk fogalmazni. A tagállamok a GDP 35%-a körüli összeget költenek közcélokra, míg az EU mindössze 1%-ot nyilvánvaló, hogy gondosan el kell töprengenünk azon, hogy hogyan lehet ezt jobban elkölteni, hogy több legyen, mint csepp a tengerben. A mezőgazdaság pillanatnyilag 43%-át emészti fel a pénzügyi perspektívában az Európában rendelkezésre álló erőforrásoknak, amelynek a célja az, hogy foglalkoztassa az EU farmereit, illetve megfizethető áron tegye elérhetővé a termékeket. Nyilvánvaló szükség van erre, hogy hogy kiküszöbölhessük az egymással versengő tagállamok eltérő mezőgazdasági politikáját, ezért a tagállamok úgy döntöttek, hogy inkább a, lemondanak az önálló cselekvésről, és a mezőgazdaság irányítását az Európai Unióra bízzák. Eh, levonva a mezőgazdaságra fordított összegeket, még körülbelül 80 milliárd eh, euró per év marad meg a többi célra. Nyilvánvaló, hogy ezt is csak akkor tekinthetjük jól elköltött pénznek, hogyha átfogó célokat szolgál, és ezt a lehető legjobban menedzseljük supranacionális szinten. Vajon így áll-e a helyzet a jelenlegi pénzügyi perspektívában? Úgy vélem nem. Miért? Elég feltételezni, hogy ha az ember csak a GDP 1%-ával rendelkezik, akkor nem szabad a közcélok olyan átfogó körére kiterjesztenünk a feladatot, mint a nemzeti költségvetések Azonban pillanatnyilag az EU-s költségvetés rendkívül szétforgácsolódott. Itt az elképzelhető legkülönbözőbb célokra fordítunk pénzeket, rossz tanulóknak a megtartására, az elemi iskolában, a fogyasztóvédelemre, a regionális önkormányzatok támogatására, stb. Ez így alig ha mehet tovább. Ugyancsak világos, hogy megpróbálunk e, e, egységes feltételeket teremteni a finanszírozás területén. Az EU-nak világos szabályokra van szüksége. Egy példa, hogyan védjük a fogyasztókat. Ez viszonylag olcsó jogi és adminisztratív intézkedésekkel megvalósítható. Vajon ki kell egészülnie mindennek egy olyan pályázati rendszerrel, amelynek csupán az a célja, hogy a nyertesek kioszthassák az erre félretett csekély költségvetési forrásokat. Nem hinném. Eh, tehát eh, mérlegelnünk kell, hogy van-e szükség az ilyen csekély horderejű ügyekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokra. Ráadásul a pályázatok nyertesei sokszor olyan nem igazán versenyképes célokra használhatják fel a pénzt, amelyre a nemzeti költségvetésekből már nem jutott pályázati pénz. Két eszközünk fontos. Az egyik a szupranacionális megoldás olyan ügyekben, ahol nem lehet helyben jól megoldani a kérdéseket, a másik a koncentráció. Egyrészt a kohéziós alapot én felzárkóztatási, illetve infrastruktúrális célokra osztanám fel, és ezekből lehetne finanszírozni egyfelől a nemzeti célokat, a felzárkóztatást, ahol a, a pénzeszközök kezelését a nemzeti szintre utalnám, nem pedig a mai nagyon drága megosztott sémát használnám. És a mezőgazdaság mezőgazdaságon túl az én pénzügyi perspektívám a kutatás finanszírozására is kiterjedne. Részben miután ez nagy cél Lisszabon óta és az Európa 2020-as stratégiában is. A többit viszont elhagynám. A bizottság pénzügyi gazdálkodási felelőssége így jelentősen csökkenhetne, és az elszámoltathatóság is egyszerűsödne, hiszen csak a végrehajtás, az elemzés és az egyeztetés kérdéseire szűkülnek. Köszönöm a figyelmüket. Nos, azt hiszem az utolsó mondat egy kicsit válasz volt már az elősőként feltett kérdésre, tehát hogyha a e, költségvetés kevéssé forgácsolódik szét, és e, ennek a pénzügyi e, kézben tartása is egyszerűsíthető, akkor ez egyfajta válasz lehetne arra, hogy hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket. És jobban koncentrálhatnánk a szakpolitikák végrehajtására, ennek ellenőrzésére, illetve illetve a helyzet elemzésére. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta válasz a a kérdésére. Köszönöm. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank to Chairwoman Utah Haug. Köszönöm szépen. Megköszönöm Utah Haug asszonynak, elnök asszonynak a kedves meghívást, és Fábian Culég úr nagyszerű bevezetését. Öt dologról szeretnék beszélni. Először is az európai hozzáadott értékről, ugye ez az Európai Unió egyik elvi gazdasági alapja. Fontos az, hogy ez nem csak előfeltétele a költségvetési kiadásoknak, hanem jogalkotás és koordinációs szempontból is fontos ez. Néhány példával élnék. Az egységes piac megerősítése, avagy a gazdasági szemeszter szerepe a koordinációban. Második dolog. Hogyha euró hogyha EU szinten költünk el egy eurót, az hatékonyabb és hatásosabb, mint hogyha ezt tagállami vagy regionális szinten tesszük. Ez egyszerűnek tűnik, de nehéz, nehezen megvalósítható. Miért is mondom ezt? Először is azért, mert nagyon nehezen lehet meg, kézzelfoghatóvá tenni az európai hozzáadott értéket. Egyfajta arculatra van ennek szükségre, mint gyakran előfordul ez gazdaság, közgazdaságtalban. A második dolog, a különböző tagállamoknak más az elképzelés arról, hogy mi is az európai hozzáadott érték, és mi nem jelent hozzáadott értéket. Nehezen megjósolható ez, nehezen tervezhető ez, mert a kiadásokat leginkább beruházásokhoz, projektekhez kötjük, a hatások leginkább közép és hosszú, hosszú távon jelentkeznek. Mikroszinten mikroszinten ezt nehéz előrejelezni, makroszinten azonban ö, nagyon nehéz a modellben megváltoztatni a különböző elemeket. Ez megnehezíti a tervezést. A hozzáadott érték, tehát az európai hozzáadott érték elméleti szinten szép, de gyakorlati szinten nehezen megvalósítható. Harmadik kérdés, mit, mit is tehetünk? Én egy gyakorlati szempontból viszonyulok ehhez a kérdéshez, és ez hasonlít ahhoz, amit Emilie Barbie gosárasszony mondott. A szakirodalom alapján arra jutottam, hogy elméleti szempontból az európai hozadott érték egyfajta aktivitással jár. Vannak olyan projektek, amiknek nagyon nagy a szorzó hatásuk, vagy méretgazdaságossági határon túlmutató hatásuk van például, hogy a kohézióba, energetikába, versenyképességbe, klímaváltozásba, közlekedésbe fektetünk be. Második lehetőség, előre vagy hátra mutató kapcsolatok, például élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, természetvédelem. Harmadik lehetőség, belső piaci szinergiák, például a kap, kohézió, kutatási kiválóság, stb. katalizátor hatás, például a munkaerő mobilitása, a munkaerőpiac struktúrája, illetve az oktatás külső megtakarítások, vagy töbletek, EU, mint globális szereplő, migráció, stb. stb. Nos, ezek elméleti szempontból valószínűleg olyan tevékenységek, amelyek európai hozadott értéket teremtenek. Biztosak lehetünk ebben. Talán igen, hiszen az önök szakbizottságának a neve erre utal, de a való életben ez nem biztos, hogy így van. Hogyan lehet igazolnunk azt, hogy, az EU, hogy a valóságban az európai hozzáadott érték valóban létezik? Nekünk erről ugyanaz az elképzelésünk, mint amire már Krajenkor úr is utal, tehát, hogy egyszerűsítsük le a dolgokat. André Szapirra utalnék, aki tegnap azt említette, hogy hitelessé, hihetővé kell ezt tennünk. Ő ezt az 2020-as stratégiára mondta, én pedig a hozzáadott értékkel kapcsolatban mondom ezt. Ha megnézzük a szubszidiaritás által felvetett kérdéseket, problémákat, akkor egy dolog merül fel önök szerint, az emberek jobban bíznak a nemzeti vagy tagállami költségvetésekben, mint az EU költségvetésekben? Most ezt a kettőt az emberek nem hasonlítják össze. Az emberek akkor elégedettek, hogyha valami javul, főleg, hogyha ha valami EU-s forrásokból lesz jobb. Barka úr kijelentette ma délelőtt, hogy a tervezési időszakban a tökéletesség nem megvalósítható. Ez teljes mértékben így van. A koordinációban, a tervezésben gyakorlati szempontokat kell érvényesíteni, nem elméleti szempontokat. Mér, mérhető dolgok vannak itt, hiszen minden hatást lehet mérni. Ezért javaslom azt, hogy a hatást, illetve az eredményt mérjük. A tagállami költségvetések elszegényedtek, az EU-s költségvetés sokkal kisebb, mint amit szeretnénk. Úgyhogy a tagállami vagy az EU-s költségvetésben alaposan megcélozzunk, megcélozzunk egy-egy projektet, akkor talán kevesebb hibát követünk el. Az ötödik dolog, sok hibát követtünk el, ebből tanulnunk kell. Az elmélet körülbelül itt meg is áll, próbáljuk meg tanulni a hibáinkból, illetve gyakorlás közben tanuljunk. Az, ez lenne a legjobb. Tulég úr, most a kérdések következnek, illetve vitára kerül sor. Egyetlen gondolattal egészíteném ki az elhangzottakat. Az európai hozzáadott értékről beszélünk, és leginkább arról beszéltünk, hogy mit kéne még tennünk. Arról nem nagyon volt szó, hogy mindez az Európai Unió költségvetésének jelenlegi formájához hogyan kapcsolódik, mit kell mondjuk csökkenteni a jövőben a költségvetésben. A kap, illetve a regionális kiadások kérdése gazdagabb tagállamok szegényebb régióiban ez is felmerül. Vajon ez is európai hozzáadott értéket jelent-e? Most pedig folytatódjék a kollégák kérdéseivel a vita. Helga Trüppel kapszott elsőként. Politikai megjegyzéssel kezdeném, utána a kérdésre térek ki. Nagyon kiábrándító számomra, Tegnap például a panel során azt hallottunk, hogy két hozzászóló elmondta, hogy a legjobb az lenne, eh, hogyha kis és középvállalkozásokba ruháznánk be, különösképpen a kisvállalkozásokba, mert ezek valószínűleg a leginnovatívabbak, a legjobban találnak új ötleteket, és indítanak be termelést új területeken, így például az intelligens városok kialakításában is alkalmasak. Nos, én úgy gondolom, hogy pont az ellenkezőjét tesszük ezt, amikor megtervezzük a következő költségvetést. Amikor a kockázati tőkéről beszélünk, vagy a talentumba fektetünk be, akkor nem gondolunk erre, hanem a 2012-ben és 2013-ban éppenséggel elvonunk forrásokat a K plusz F területéről. Tehát nem követjük a szakértőink tanácsait, és itt karácsony előtt nagy többséggel pont a befektetések ellen foglalunk állást. Ami pedig az elhangzottakat illeti, az EIB-nek a képviselőjével nem értek egyet azzal, hogy a, következő pénzügyi keret vonatkozásában mit kellene változtatniuk. Örülnék, hogyha kifejtené részletesebben, hogy az EU 2020 stratégiának milyen hatással kellene lennie az EIB által finanszírozott projektekre. Szeretnék azután többet tudni az európai hozzáadott érték kérdéséről és az indikátorok ügyéről többet hallani, hogy a CO2 csökkentés vajon jelzőszám, indikátor lesz-e, hiszen ez kapcsolódik éghajlatpolitikánkhoz, vagy legalábbis kapcsolódnia kellene, és szeretném tudni, hogy ezt indikátornak tekintik-e saját szempontból. Azután az európai hozzáadott érték kérdéséről, hogyha például megnézzük az Erasmus programot, eh, eh, az élethosszéglani tanulást, eh, vagy a falusi területek felzárkóztatását, természetesen ebben van európai hozzáadott érték, és talán több is, mint egyéb területeken. Talán ehhez hozzászólhatnának. És amit még hangsúlyozni szeretnék még egyszer, az talán az volna, hogy ha a nagy célokról beszélünk, mit kellene tennünk, és e, mi beruházunk be a jövőben. E, amit fölismerek, az az, hogy igen szkeptikus a hozzáállásuk. E, kérdőjelezik a nagy elgondolásokat, azt, hogy mérhetők-e a célok. Ez talán egyfajta tünet, szimptóma, hiszen hogyha szkeptikusak vagyunk a nagy ügyekben, és az európai szint, valamint a tagállamok kapcsolódásának ügyében, akkor persze, ahogy mondhatnánk, ez nagyon is a tanácsi megközelítést követi, hogy csak a tagállamoknak kellene többet tenniük, nem pedig karöltve megközelítenünk ezeket a kérdéseket. Talán ezzel kapcsolatos politikai állásfoglalásuk is érdekelne. Köszönöm. Merit következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy tegnap nem lehettem itt, de Írországot betemette a hó, nem tudtam eljönni. Jelenleg Írországban más miatt is fagyos a hangulat. Árnyék tevő vagyok a jövő évi mezőgazdasági költségvetés kérdésében, és nagy érdeklődéssel hallottam azt, amit a számvevőszék képviselője mondott a mezőgazdaságról. Tehát észrevételem is van, meg kérdésem is. Úgy tűnik, hogy egyfajta döntés kristályosodik ki, hogy kap, agya kap megmaradjon olyannak, mint amilyen volt. Ami a költségvetést illeti, említette, hogy ez egy eléggé nagy lelkű költségvetés, de a gyakorlati megvalósítást kérdőjelezte meg. Kérdésem, hogy pontosan hogy érti ezt a nagy lelkű dolgot. Aztán élelmiszerrelátás biztonsága, élelmiszerbiztonság, erről is volt szó. Szerintem Európának nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznie az élelmiszer előállítás, a környezetvédelem szempontjából. Hogyha mindezt pénzügyi szempontból vizsgáljuk, és a jelentéstevőnk feltette a kérdést, ez a moderátor feltette a kérdést, hogy miből kéne kevesebb az európai költségvetésben. Szerintem a kérdés inkább az, hogy mit kéne jobban csinálni az európai költségvetésben. Mik a prioritásaink? Attól tartok, hogy az élelmiszer és az élelmiszer biztonság ugyan prioritásként szerepel, de mégsem veszük ezt eléggé komolyan. Hogyha az ember jól lakott, akkor nem mindig érti pontosan az élelmiszerellátás biztonságát. És hogyha a fejlesztési segélypolitikánkban ilyen jól lakott szempontokat veszünk figyelembe, akkor ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy segítene, egy kicsit meg kéne változtatni a nézőpontunkat. A kérdésem tehát az, és ez a dolog valóban aggaszt, hogy a kapott azért, akar, azért akarjuk megtartani, mert félünk attól, hogy változtassunk, avagy a természeti erőforrások védelme és az élelmiszer biztonság összekötése önök szerint nem érje meg, hiszen az európai polgároknak, illetve a világ összes lakosának szüksége van erre, vajon megvizsgálták-e azt, hogy ezt lehet-e jobban tenni? Én agrár közgazdász vagyok, vizsgáltam, vagy tanulmányoztam az e- ezzel kapcsolatos létező modelleket, és igenis modellre van szükség ezen a területen Európában. Komoly kihívások ezek, amelyekről nyíltan kell beszélni, csak így hozhatunk helyes döntéseket a mezőgazdasági költségvetésben, illetve a kapban, és csak ezzel tehetünk jót az európai polgároknak, társadalomnak. Köszönöm. Jó magamat is a felszólalók listájára helyeztem. A legradikálisabb megközelítés itt a panelen belül kétségkívül a szemvevőszék tagja részéről került kifejezésre azzal, arra való utalással, hogy összpontosítsatok valóban a fontos dolgokra, és a valóban fontos dolgok a mezőgazdaság, a kutatáspolitika, a kohéziós politika, de csak a ö, legszegényebbek részére kialakítandó kohéziós politika, és ö, ott pedig különösen az infrastruktúrális intézkedésekre kell összpontosítani, hogy ők be tudják hozni lemaradásukat az EU többi részéhez képest. És az összes többit hogyha megnézzük ezt a koncentrációs elvet, akkor az összes többit a szubszidiaritási elv értelmében kell kezelnünk, tehát mindaz, amit most tetszünk, amit végre akarunk hajtani az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseivel, nos mindezt a tagállamoknak kellene végrehajtani, és ez azt jelenteni, hogy a tagállami költségvetésekből a régióknak kell támogatásokat adni, és hogyha kimondom a támogatás szót, akkor szinte végére is értem a dolgoknak, hiszen a támogatás az EU-ban alapvetően tilos. És akkor mindenképpen szükség van az versenyhivatal engedélyére, a bizottság engedélyére, és azt hiszem, hogy az Európai Unió jogalkotását ebben az esetben jócskán meg kellene változtatni, hogy a szubszidiaritási elvet úgy lehessen alkalmazni ehelyütt, ahogyan ön az imént javasolta. Ön gondolt erre? Erre gondolt? Vagy pedig azt mondja, hogy a régióknak is a szubszidiaritási elvet kell alkalmazniuk, tehát a régióknak saját erejükből legalábbis a gazdasági tagállamokban. Természetesen gazdagabb szót idézőjelbe kell, hogy tegyem, hiszen most mindenhol arról vitázunk, hogy csak takarékos költségvetések lehetségesek. Nos, tehát a szubszidiaritási elv a legalacsonyabb szintekig érvényes kell, hogy legyen, vagy például az egész támogatási jogunkat meg akarjuk változtatni. Mert így módon a tagállamok kormányzásába is be tudunk avatkozni. Természetesen az Európa 2020-at csak a tagállamok segítségevel tudjuk megvalósítani, hogyha az európai költségvetésből ösztönzőket biztosítunk a különböző helyeken ezekre a célokra. Ez tehát a kérdésem, hogyan gondolta ön ezt megvalósítani? Elnézést, most Gönc Kinga következik. Köszönöm, Jutta. Néhány megjegyzés és egy alapvető kérdés. Úgy gondolom, hogy az európai hozzáadott érték azt jelenteni, hogy a mi játékunk nem egy nulla összegű játék, hanem többet érhetünk el európai szinten, mint ha nemzeti szinten vagy a költségvetésből fedeznénk a kiadásainkat. De azt hiszem, hogy hosszú távú gondolkodásra van szükségünk, amely ma nem annyira kitapintható, hiszen a belpolitikai nyomások az egyes országokban felülkerekedni látszanak. Mindenütt abban gondolkodnak, hogy hogyan lehetne a bevételeket növelni, a kiadásokat csökkenteni. Sokan említették, hogy a végrehajtás és annak ellenőrzése lenne a kulcsfontosságú kérdés. Én azt szeretném tudni Krajank úr úrtól, hogy mi lenne az, aminek igazi multiplikátor hatása lenne, mi az, ami katalizátor hatásúnak tekinthető. A jelenlegi helyzet áttekintése alapján már holnap lesz egy meghallgatás, aminek az alapján az a benyomásom, hogy a koncepció tökéletes hogy hogyan futnak a dolgok ma, az inkább azt mutatja, mert hiszen ugye itt egy ö, ö, alapról lett volna szó, de a helyzet nem egészen így alakult és úgy volt, hogy ez vonzani fog óriási összegű nemzeti bankok által finanszírozott társ projektet, és ez sem valósult meg így egészen, és a cél az volt, hogy azokat is bevonjuk, akik kereskedelmi bankként, vagy más pénzintenzetként ugyancsak pénzkihelyezéssel foglalkoznak, de nem sikerült elérnünk azokat az embereket, ahol a multiplikátor hatás ilyen társadalmi bevonással járó növekedést valósított volna meg. Én nem tudom ezt egészen pontosan, csak a benyomásaimat tudom megfogalmazni. Azt hiszem tehát, hogy ez mind fontos, és Vértes úr is említette, meg Barbie Gorsárasszony is, és amennyiben jól tudom, Madame Barbie Gusár egy felmérést végez erről a nemzeti, illetve a központi költségvetések összefüggéseiről, és azt hiszem, hogy jó lenne itt több ország példáját e, elemezni, hiszen a tagállamokat meggyőzni arról, hogy tényleges európai adott érték várható túl azon, ami a e, nemzeti költségvetésből finanszírozott e, ügyeket illeti. Nos, meggyőző példákat lehetne itt felsorolni, és lenne is célszerű. Tehát szívesen hallanánk ilyen példákat, amelyeket felhasználhatunk a tagállamok meggyőzésében az európai hozzáadott értékről. Köszönöm. Czesław. Czesław. Moglibyście się Państwo pokusić o ocenę, na ile efekty osiągnięcia... Kérem, gondoljuk meg, hogy itt az Európai Unión belül az együttműködések mennyiben mennyiben eredményes az, hogy a GDP-nek 1%-a a költségvetésünk, hogyan lehet profitálni mindebből. Nos, ez az elemzés, ennek a vizsgálata lehetővé tenné számunkra, hogy mindezt egy teljesen más szemszögből tekintsük. Vannak elemzések, amelyek azt mutatják, hogy a végkedvezményezettekhez érkező pénzösszegek nagy eredményeket jelentenek, tulajdonképpen azok számára is, akik ezeket a pénzeket a rendelkezésre bocsájtották, tehát a nettó befizetők számára. Hogyan lehet egy más költségvetési filozófiát kialakítani? Ebben az értelemben fontos, amit teszünk, azaz, az értékközösségek koordinációja és a gazdasági kormányzás az EU szintjén. Ezek az első lépései ennek a folyamatnak. Fontos ez a jelentés az egységes piacról is. Teljesen egyértelmű, hogy erősítenünk kell az, a közös piacot. piacot. És a, az adópolitika, valamint a pénzügyi politika koordinációja szintén fontos lenne és aztán beszélt a pénzügyi források poolingjáról. A közlekedés, az energia, a kutatás, nos mindez teljes mértékben ide tartozik, és az utóbbi területen vannak tapasztalataim, tehát pénzügyi pooling a kutatási területen. Elemezték-e azt, hogy ezeket a forrásokat hová, hogyan lehet tovább vezetni? Ezeket a folyamatokat nyilvánvalóan nyomon kell követni az egész EU-ban. Ez csak egy példa volt. És egy másik példa. Nálunk az egyetemen nagyon sokan, nagyon, so, nagyon sokan távoztak külföldre, először csak gyakornokként, majd pedig határozatlan idejű szerződést kaptak. Hogyha egy másik országban ezeket a személyeket alkalmazzák, akkor mi a helyzet ezen személyzet finanszírozásával? Talán az egyetem más vendégprofesszorokat is meghívhatna, az az egyetem, a, amely személyzetét külföldre küldte, hiszen ezeket a hézagokat, ezeket az üres helyeket fel kell tölteni. És aztán térjünk vissza a források poolingjához. A Baltikum program vagy a Duna stratégia, vagy más regionális programok. Valóban lehetséges-e ezekben a szakaszokban, hiszen nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az EU-n belül nagyon nagy belső különbségek vannak, sor került a bővítésekre, és az új tagállamok jellemzői egészen mások, mint a régi tagállamoké. Az utolsó kérdésem, a nagy finanszírozási igény az Európai Külügyi Szolgálat esetében úgy vélem, hogy itt jelentős forrásokra van szükség, például a természeti katasztrófák kezeléséhez. Ez egyike kell, hogy legyen prioritásainknak, hiszen nemzetközi szinten ez jobb eredményeket hozhat, mint a nagy források, amelyeket Eston asszony szolgálatára fordítanak, amelynek a struktúrája még nem alakult ki. És végezetül, elnök asszony, nincsenek nagy elemzéseink azt illetően, hogy az EU eddig mit tett, mit teljesített. Erre is szükség lenne, hogyha a jövőben átgondoljuk a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. És az utolsó kérdés az EU külső céljai és a belső céljai. Ja, danke sehr. Köszönöm szépen. Michel Danten következik. Madame la Présidente, euh, je suis surpris que dans ce débat... Köszönöm szépen, elnök asszony. Meglepett, hogy az EU hozzáadott értékeiről szóló vita, vita során a különböző résztvevők nem a kiadások jellegére helyezték a hangsúlyt. Sajnos nincsen mikrofon Beszélt az eszközökről, amelyeket a finanszírozáshoz lehet használni. Itt van például a mezőgazdasági politika, vagy az Erasmus, és nagyon jó, hogy itt közvetlenül be lehet avatkozni. De egy olyan politika esetében, amely természeténél jellegénél fogva beruházási politika, mint például a környezeti politika, hogy vízzel kapcsolatos politikák, vagy a közlekedési infrastruktúra, vagy a infrastruktúra, ahol az eredmények csak tíz év múlva jelentkeznek, vagy áruszállítási infrastruktúra. Nos, ezek konkrét infrastruktúrák, amelyek 30-40-50 év múlva hoznak valamit. Európai szinten tehát továbbra is az egyetlen eszközeinket kell erre fordítanunk, vagy nem lenne jobb, hogy a költségvetés egy nagyobb részét fordítanánk erre a célra, hiszen ez nagyobb hozzáadott érteke, értéket teremt, például nagyobb infrastruktúra projektek finanszírozására Gondolok, amely a GDP növeléséhez jobban hozzájárulna. Elnök, köszönöm, Eida következik. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony kérdéseim leginkább a számvevőszék képviselőjéhez irányulnak. Elfelejtettem, hogy kell spanyolul mondani azt, hogy számvevőszék. Nos, a költségvetés, az európai költségvetés kérdéséhez kapcsolódik ez. Kérdésem az, hogy a többiek hogyan gondolják ezt? Úgy vélik el, hogy egy, kettő, három, négy szakpolitikára kell -e koncentrálnunk, vagy sokkal tágabban kéne vizsgálni, sokkal kevésbé kéne megcélozni a szakpolitikákat. Más módszerünk nem nagyon van arra finanszírozáson kívül, hogy hangsúlyozzunk egy-két szakpolitikát. Az is, azt is szeretném megkérdezni, hogy önök szerint vannak olyan szakpolitikák, amelyeket ki kéne venni az európai költségvetésből, mert egész egyszerűen nem felelnek meg a hozzáadott értéknek, avagy van-e olyan szakpolitika, ami önök szerint be kéne ide emelni? Barbie Gosár asszony, ha jól tudom, akkor készített egy tanulmányt a saját forrásokról, és az a, azt a kérdést teszi fel, hogy valamit meg kell -e változtatni, vagy megfelel a jelenlegi helyzet. Kérdezem tehát, mi lett az eredménye a kutatásainak, és a többiektől is kérdezem, hogy hogyan vélekednek a saját források kérdéséről, és egyáltalán a költségvetés struktúrájáról. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Inge. Vielen Dank. Köszönöm. Nagyon érdekes, hogy a beruházási bank képviselője szintén radikális megközelítése rendelkezik. Azt mondta, hogy a támogatások, pazarlások hitelek mellett van. Ez egy érdekes megközelítés, mert a költségvetés nagy részét támogatásokon keresztül nyújtjuk, és a költségvetési ellenőrzések néha ahhoz, azt az eredményt hozták, hogy ez valóban pazarlás volt. Ezen kívül tapasztalatok vannak az egyes alapokkal, az egyik vagy a másik variánst illetően, talán ezzel kapcsolatban tudna valamit mondani. A restructuring mechanizmusról kapcsolatban itt az átláthatóság hiánya a problémám, tehát nem tudjuk, hogy ki kapja a pénzt, szükség lenne arra, hogyha ilyen pénzügyi modelleket fejlesztünk ki, akkor valóban az összes állomást nyilvánosságra kell hozni, hogy milyen út utat jár be a pénz. A moderátor elején egy egész érdekes dolgot mondott, felvetett azt a kérdést, hogy a gazdaságilag gyenge tagállamok európai források segítségével erősebb ösztönzőket kaphatnának. Görögország például 30 éve EU tag, és a gazdaság egy olyan állapotban van, amit csak sajnálatosnak nevezhetünk, tehát bizonyosan sok hibát követett el, és hogyha nem akarjuk úgy folytatni tovább, mint eddig, akkor az euróválsággal összefüggésben az EU költségvetésnek esélyét ki kell használni. Jó lenne, ha erről többet hallhatnánk. Amit sajnálatosnak tartok, az az, hogy a tagállamoktól soha nem követeljük azt, hogy a tagállami adópolitikájukat és gazdaságpolitikájukat EU források segítségével javítsák például az alternatív energiák vonatkozásában. Alternatív energiák nélkül követelhetjük, amit csak akarunk, nem lesz áttörés, hogyha a tagállam maga az adópolitikáját és gazdaságpolitikáját nem változtatja meg abba az irányba, ami észszerű lenne. Tehát én amellett vagyok, hogy az ilyen szabályozásokat alakítsunk ki az EU jogban, ennek a lehetőségeit, és amely tagállamok ezt követik, azokat honoráljuk, és akik nem, azoknak ne adjunk több pénzt. Amit Kaja asszony mondott, tehát a töredezett büdzsé, vannak kétségeim, hogy parlamenti képviselőként hogyan lehet arról, lemond, arról lemondani, hogy kisebb összegeket beállítsunk a költségvetésbe, amelyek hatalmas adminisztratív költségeket vannak magunk után. Például 12 vagy 14 ifjúsági program volt nagyon kicsi összegekkel. Hát itt van Szidónia munkadokumentum ezzel a témával kapcsolatban, tehát jó lenne következetesebb döntéseket hozni, talán kevesebb finanszírozás, de következetesebben. Kérdésem utolsó része. Kevesebb, de következetesebb. Ez vonatkozzon a tagállamokra is. Hogyan érjük ezt el? Például, ami Olaszországban történt az elmúlt ö, finanszírozási ö, időszakban a struktúrás alapokkal, ez nem szabad, hogy előforduljon. Hét év alatt ö, 700 ezer projektet finanszíroztak, tehát ez 40 ezer euró volt projektenként. Ez egy olyan szem, amely egyszerűen túl sok azoknak, akik a projekteket kell, hogy kialakítják, kialakítsák, akik ellenőrizni, akiknek ellenőrizni kell ezeket a projekteket. Hát ez nem lehet, hogy a következő időszakban is így menjen tovább. Hogyha nem vagyunk képesek többet követelni a jövőben, mint a múltban, akkor újra nem érünk el semmit csak összeülünk itt a klubban, de a végeredmény, a programok végrehajtása és a jogi kialakítás az mindig is ugyanaz lesz, mint eddig. Hogyha ezt nem akarjuk, akkor most valóban egységesnek kell lennünk, és a pódium részéről néhány útmutatásra lenne ehhez szükségünk. Elnök, köszönöm. Vasz Ékort következik. Thank you, Mrs. Chief. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a panel bevezető előadásait is. Úgy tűnik, vagy az az érzésem néha, hogy ezt az EU 2020-as célt nem veszük igazán komolyan. Érdekes azt látni, hogy hogyan akadályozok meg azt, hogy 2020-ban egy olyan helyzet alakuljon ki, aminek az alapján azt mondhatjuk, hogy hát igen, szép célokat tűztünk ki papíron, csak ezeket nem sikerült megvalósítanunk. Tehát mit kellene tennünk, hogy valóban bekövetkezzenek a stratégia céljai, és a végén megvalósíthassuk ezeket. És van néhány konkrét kérdésem az Európai Beruházási Bank előadájához, hiszen hogyha arról beszélünk, hogy hogyan valósítsuk meg ezeket a célokat, akkor a kapcsolat a magán és a közszektor között alapvető, és az EIB szempontjából is ez fontos kérdés. Először is az a kérdés, hogy hogyan gondoskodhatunk arról, hogy jó összefüggés, e, ez hang teremtődjön meg az EIB között és a célok között, amelyek a 2020-as stratégiában szerepelnek. Én tudom, hogy az EIB eh, a gazdasági eh, megvalósíthatóságot vizsgálja, de ugyanakkor fontos az, hogy az európai 2020-as célok is megvalósuljanak. És hogyha megnézzük a PPP eh, témákat is, akkor vajon úgy gondolhatjuk-e, hogy futnak olyan projektek, amelyeket ma európai eszközökkel társfinanszírozunk, de már olyan jelentős a megtérülés aránya, hogy nincs is szükség tovább arra, hogy az európai pénzek szerephez jussanak benne. Tehát mit teszünk ma Európa szintjén a rendkívül csekély rendelkezésre álló eszközeinkkel, különösképpen olyan területeken, ahol nem nem is olyan biztos, hogy a közszférának kell finanszírozni a beruházásokat. Ezen túl egy másik ilyen köz- és magánszektori együttműködés kérdés. Vegyük például a Galileo projektet. Ott az volt a e, cél, hogy a magánberuházók is e, közreműködjenek, de eddig ez kizárólag közpénzek elköltését jelenti. Hogyan lehetne elérni azt, hogy a magánszféra is bekapcsolódjon az ilyen jellegű projektekbe? Ez nem világos még számomra. Úgy gondolom, hogy ha nem sikerül egy olyan projektünk, mint a Galileo, és ebben biztosítani sem tudjuk azt, hogy a magántőke e, szeret szerepet játszon, akkor mit vál, szám, mire számíthatunk a jövőben? És hogyha ráadásul egy csomó közpénzt fordítunk erre a célra, és a végén egy projekt nyereségessé válik, és ebbe beléphet a magánszektor, akkor ő veszi ki a nyereséget, és nem térül meg a e, közpénz, amit befektettünk. Hogyan gondoskodhatunk arról, hogy ez ne következzen be? E, hogyan gondoskodhatunk a megtérülésről a közpénzekből? Tehát ezekre a kérdésekre kellene koncentrálnunk, mert különben 2020-ban e, megalapíthatjuk, hogy szép céljaink voltak, de nem valósultak meg. José Manuel. Obrigado, Sra. Presidente. Eu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor hozzáadott értékről beszélünk, akkor szerintem nem csak a hatékonyság, hanem a szolidaritás kérdése is felmerül. Különös, különös tekintettel a szolidaritási alapra. Már ez az alap önmagában is hozadott értéket jelent, vagy a globalizációs alap. Ez nem olyan alap, aminek hozadott értéke van? Ez mégiscsak a szolidaritáson alapul az a tény, hogy egyáltalán létezik ez az alap. Az úgynevezett flagship kezdeményezések megjelennek a 2020-as stratégiákban, és ezeknek van célkitűzése, ez pedig az, hogy a 2020-as stratégia legfőbb célkétőzéseit jobban meg tudjuk valósítani, tehát konkrétizálni tudjuk őket. Ezek nem jelentenek hozzáadott értéke, értéket? Másik kérdésem is lenne. Ez az úgynevezett projekt kötvényekhez kapcsolódik. Az elkövetkezendő több éves pénzügyi keretben vajon milyen projekt kötvényeknek lenne helye? Hogyan lehetne kiegészíteni ezt a ö, pénzügyi keretet? Ja, vielen Dank, ich jetzt keinen... Köszönöm. Nincs további kérdés. A moderátoré a szó. Um, Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy néhány saját észrevételt fűzzek a kérdésekhez, és utána átadom a szót a előadóknak. Azt véltem fölfedezni a legtöbb kérdésben, hogy nem csak a hozzáadott érték, hanem a prioritások képzése is gondot jelent. Megszorítások világában élünk, mindent nem tudunk finanszírozni, amit szeretnénk. A kérdés az, hogy milyen kritériumok alapján döntjük el, hogy mit finanszírozunk. Természetesen az lenne az egyik célkitűzés, hogy az összes elköltött euró hozzáadott értéket teremtsen, de hát mindent itt sem tudunk finanszírozni. Talán a 2020-as stratégia jelentheti a megoldást, hogy prioritásokat alakítsunk ki, de felmerül a kérdés, hogy vajon minden e körül forog-e. Ezen vitákon sokszor az a benyomás alakul ki az embernek, hogy minden az EU a 2020-as stratégia felé irányul, de hát szerintem ezt még sokkal konkrétabbá is lehet tenni. Aztán saját források kérdése. Erről meg, ezt is megemlítettünk. Szerintem oda kéne figyelni a saját források funkciójára. Itt nem arról van szó, hogy a bevétel, illetve nem csak arról van szó, hogy a bevételeinket kell növelni, hanem arról is, hogy szakpolitikai eszközről van szó, tehát a szakpolitikai célkitűzéseket ezen keresztül kell megvalósítani. Meg kell vizsgálni azt, hogy a 2020-as célkitűzéseket milyen eszközökön keresztül lehet megvalósítani. Először is tehát azt kell eldönteni, hogy mely szakpolitikák felelnek meg legjobban a célkitűzéseknek, és utána pedig azt, hogy milyen eszközökön keresztül. Gyakran abban a hibába esünk, hogy, ezt fordít, hogy erről fordítva gondolkozunk, fordított sorrendben. Fontos az is, hogy ne csupán olyan területeket finanszírozzunk, amelyek úgy tűnik, hogy hozzáadott értéket teremtenek, hanem valóban értéket kell teremteni. Tehát nem csak az a fontos, hogy elérhetőek legyenek a pénzeszközök, hanem az is nagyon fontos, hogy arra fordítsuk ezt a pénzt, amire szántuk. Bevezetőmben említettem, hogy az európai gyengélkedő gazdaságokat segíteni kell, hogy növekedni tudjanak. Felmerül, hogy hogyan lehet ezt megtenni olyan területeken, ahol a tagállami igény nagyon csekély. Gondolok itt például a infrastruktúrális projektekre, főleg a transeurópai jellegűekre, illetve arról is beszélhetünk, hogy sok területen túlságosan nagy a kínálat. Aztán a hosszú távú növekedési szempontokba vagy faktorokba hogyan lehet befektetni, beruházni. Sajnos ezeken keresztül az eredmények nehezen mérhetők, gondolok az oktatásra, vagy képzésre, ezeken a területeken sok tagállam már is megszorításokban gondolkodik, hiszen úgy vélik, hogy ezt kell, ezt lehet először megnyírbálni. Ezen kérdéseket tenném fel, most pedig az Európai Beruházási Bank képviselőnek adnám meg a szót. Lehetősége nyílik ar- lehetőség nyílik arra, hogy megmagyarázza, mit is ért projektkötvény alatt. Köszönöm. Jó néhány kérdés hangzott el valóban, és gondolom, hogy öt téma köré csoportosíthatók. Először is, milyen beavatkozási terület, milyen ágazat mutatkozik, ahol az Európai Beruházási Bank támogatja az EU 2020 prioritásait. Nagyon fontos természetes, nem említettem, miután természetesenek tekintettem, ami mindig is hiba. Tudjuk, hogy a részvényeseink, a tagállamok és az igazgatóság tűzi ki a célokat, amely a bizottság és a tagállamok képviselőiből áll. És elmondhatom, hogy a tevékenységünk jelenlegi elemzése világosan mutatja, hogy az EU 2020-as stratégiához kapcsolódunk. A bank prioritásai a kohézió, a kutatásfejlesztés, a KKV-k, a környezet, az energetika és a TENEK, tehát az Euró- transeurópai hálózatok. Ezeket könnyen tudjuk hozzárendelni az intelligens, zöld és inkluzív stratégiákhoz az Európai 2020-as stratégiában. Tehát összhangban állunk ezzel, és figyelünk is erre. Ez az első, amit szerettem volna elmondani. Ami Eh, Ganson asszony eh, mikrohitelekkel kapcsolatos kérdését illeti, eh, és a jó példák kérdését Gönc, Gönc Kinga asszonynal kapcsolatban. Nos, úgy gondolom, hogy jó kérdést vet föl a, a bevonás jellegéről, ez valóban egy olyan kérdés, amely az EU költségvetési törvényében jelenleg szerepel, hogy nem lehet egy instrumentumot rulírozni egy pénzügyi perspektívás periódus befejezte után. Tehát igen, hosszú távú beruházásoknál ez az ügy még megoldatlan, itt keresni kell a megoldás lehetőségeit, ez nem csak a bankon múlik, de amikor tervezzük az eszközeinket, akkor valóban beleütközünk ebbe a nehézségekbe. Ami a katalitikus hatást illeti, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a mikrohitelezés kezdeményezése az unión belül szemben az unión kívüli hitelezésre új kezdeményezés és e, tanulnunk kell a tapasztalatgyűjtés eszközével, felmérni a piacokat, és megnézni, hogy milyen egyéb pénzintézetek hajlandók beszállni ebbe a területbe, és amikor az első eredmények adódnak, akkor többet tudunk erről mondani. De világos, hogy a magánszektor először eredményeket szeretne látni, mielőtt bekapcsolódna, tehát nekünk kezdeményeznünk kell, aztán meglátjuk, hogy partnereket is be tudunk-e vonni. Nos, E, felvetődött a kérdés, hogy vannak-e e, jó példáink. Margarit is említette az infrastruktúra támogatási részvénytőke alap például, ahol hat nagy állami bankot vontunk be a tagállamok területéről, Lengyelországból, Franciaországból, Spanyolországból, és a bizottságot is, hogy támogassák az infrastruktúra fejlesztését az ilyen részvénytőke részleges felhasználásával. Nos, nem akarok részletekre kitérni, de van itt ilyen kezdeményezés. Gocor asszonynak szeretném elmondani, remélem nem mondtam azt, hogy a segélyek kárba vesznek. Ha mondtam volna, akkor visszavonom. Én inkább azt akartam mondani, hogy elképzelhető, hogy elvesztegetik ezeket. Én biztos vagyok abban, hogy ezekre a továbbiakban is szükség van, nem egyszer közcélokat szolgálnak jól, változatos a megtérülés aránya, és a Galileóra mindjárt rátérek. Tehát az ilyen támogatásokra mindenképpen szükség lehet. Itt arról van szó, hogy szükség esetén ezekhez kell folyamodnunk. Csak azt akartam mondani, hogy adott esetben ezek elvészhetnek az átláthatóság kérdése a e, kockázatmegosztó eszközök szerint szempontjából nos, ez e, e, vitatható hiszen a beruházások részesei ismertek a honlapunkon utána lehet nézni, és a különféle testületek is lekövethetők, adott esetben a bizottság. Tehát lehet, hogy jobb információra van szükség, de minden esetre nagyon is áttekinthető, átlátható jellegű megközelítést alkalmazunk az ilyen kockázatmegosztási eszközök területén ami a PPP-ket illeti, amely persze mindig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 a gyors magyarázattal tartozom is a projekt kötvényekkel kapcsolatban. Nos, itt meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, a megfelelő kockázatmegosztási arányokat. Hogyha túl sok kockázatot akarunk áthárítani a magánszektorra, akkor azt nem fogják elfogadni, és csak akkor készek erre, hogyha komoly nyereségre van kilátás, ami kárpótolhatja őket a fokozott kockázat szerepvállalásért. A Galileo esetében, ahogy mit említett, a probléma az, hogy a e, bevételek e, teljesen kiszámíthatatlanok, ismeretlenek pillanatnyilag, e, lehetséges, hogy lesz később megtérülés, és akkor a magánszektor kész lesz beszállni, de pillanatnyilag azt hiszem, hogy mindenképpen közcélokat szolgáló közpénzekre szorulunk. Végezetül a projekt kötvényekről. Ami történik az az, hogy ezen a magánszektori infrastruktúra finanszírozási piacon eh, már létezett a válság előtt is, ám a válság ezt padlóra küldte, és eh, óriási likviditás eh, található meg az úgynevezett intézményi befektetőknél. E, ezek az intézmények e, rendelkeznek pénzeszközökkel, e, ám ezt csak bizonyos típusú eszközökbe fektethetik be, amelyek csekély kockázatúak és hosszú lejáratúak. Tehát a probléma, amit ezen a piacon észlelünk az infrastruktúra finanszírozás területén hosszú távú esetekben, arról kell gondoskodnunk, hogy hosszú lejáratú hiteleket kell kihelyezni kölcsönök vagy kötvények formájában. Itt segít a projekt kötvény. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetés az első részletet, egy maximált összeget rendelkezésre bocsátja, amely egyfajta alaptőke lenne, és ez azt jelenti, hogy az első veszteségeket elszenvedi az EU által rendelkezésre bocsátott első részlet. Ezt követik az alárendelt hitelek, amelyeknek különféle nehézségeik vannak. E két első részlet segítségével az EIB által szolgáltatott alárendelt összegekkel eljutunk egy meglehetősen jelentős hányadáig a finanszírozásnak, amely a projektről projektre változik, de minden esetre egy olyan arányt képvisel, amely már vonzóbb lesz a magántőke számára, hogy ők is részt kérjenek maguknak az adott beruházás finanszírozásából. Tehát a pillanatnyilag a nehézség az, hogy mindezt nem a költségvetésen kívül hajtana, hajtják végre, mint a válság bekövetkezte előtt, hanem a költségvetési tételekről van szó. Én nem hiszem, hogy ez eléggé világos, miután meglehetősen technikai jellegű kérdésekről van szó, de hiszek abban, hogy ez a megközelítés alkalmas lehet arra, hogy ismét aktiválja a magánszektort az infrastruktúra finanszírozásában való részvételre. Itt az energetikáról, a telekomról beszélünk, és a közlekedési infrastruktúráról. Ez tehát a legfontosabb, hogy az ilyen kötvényeket, a projekteket irányító testület bocsássa ki, nem az Európai Beruházási Bank, nem az EU, hanem az a projekt, amely befektet ebbe a beruházásba, ez ez lesz a kötvénykibocsátó. Nagyon fontos, mert különben egyéb megközelítésről lenne szó, amely az ismert politikai problémákat veti fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most bár Bégós Árasszony következik. Említette, hogy milyen területeken kéne az ön megközelítését alkalmazni, most azt kérdezem, hogy hol kéne ezt kevésbé alkalmazni. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni oda, ami szerintem a dolgok lényegét jelenti, tehát az európai hozzáadott érték, illetve hogy hogyan kell a feladatokat megosztani, hogy a több szintű kormányzás megvalósul. Ugye ott van a közösségi szint, a tagállami szint, illetve a e, regionális és helyi szint. Ezek között pedig összekötők működnek. Szerintem elég világosan oszlik meg a felelősség jelenleg. Tehát a az, hogy kinek melyik szinten mit kell tennie. 2008-ban stratégiai elemzés készült a, arról, hogy a különböző szinteken ki milyen munkát végez. Az Európai Bizottságnak elkészítettük ezt a munkát, és ők nagyon örültek annak, hogy létrejött ez az elemzés. Akkor azt mondták, hogy ezután ezt a modellt fogják alkalmazni, és így jobban meg lehet vizsgálni, hogy hogyan is, hol is jelentkezik a hozzáadott érték. Térjünk rá az Erasmusra. Néhány évvel ezelőtt az európai felsőoktatási miniszterek arra kértek minket, hogy az Erasmus-szal kapcsolatban egy tanulmányt készítsünk. Hogyan lehet ezt még fejleszteni európai szinten, és nagy meglepetésünkre arra jöttünk rá, hogy az európai mobilitásra költött pénzek esetében 30%-ot a kollektivitásra költöttünk. Nos, tagállami szinten ezt kiegészítik, ezt a 30%-ot, hogy a szóban forgó diák valóban meg tudjon élni és tanulni tudjon. Tehát a kérdés valóban a felelősség megosztás kérdése, vagy feladatkörök szétosztása. Hogyha ezt pontosan látjuk, akkor a jövőképünket is pontosabban ki tudjuk alakítani. A jelenlegi statisztikák az Eurostat adatai, illetve a országos statisztikai hivatalok adatai nem elég részletesek. Ezt a módszert föl kéne talán gyorsítani, pragmatikai, gyakorlati megoldásokra van szükség, hogy valóban meg tudjuk teremteni a európai hozzáadott értéket. De mondom, az a, az a jelenlegi gondunk, hogy nincs megfelelő adatunk. Aztán szabszidirítás. Hogyha valamit jobban, lehet ten, jobban végre lehet hajtani európai szinten, akkor ezeket a kérdéseket európai szintre kell terelni. Nézzük például a közlekedést, szállítást. Itt meg lehet valósítani a méretgazdaságosságot, hogyha együttesen finanszírozunk bizonyos dolgokat. Az infrastruktúra kialakítás, a meglévő infrastruktúrák gondozása, a fenntartása, erre mind igaz ez. Tehát ezeket a területeket kell meg, megtalálni, vagy az energetikai infrastruktúrára is igaz ez, a védelmi kiadásokra is. Meg kell nézni, hogy hol lehet az európai hozzáadott értéket eh, létrehozni. Függetlenül attól, hogy most itt eh, közlekedésről, szállításról, kutatásfejlesztésről, vagy energiáról, vagy védelemről van szó. A lényeg az, hogy a megfelelő részletességgel tudjuk a kiadásokat elemezni. mind, e mögött a statisztika kell, hogy álljon. Ez a jelenlegi problémák nincsenek meg a kellően részletes, lebontott statisztikai adatok. Arról is információra van szükségünk, hogy pontosan hogyan alakulnak a nemzeti költségvetések, tagállami költségvetések. Hogyha ez meg lenne, akkor pontosan látnánk, hogy mit preferálnak az európai tagállamok. Ezek alapján az Európai Unió hozzájuthat a releváns információhoz, és így a kidolgozott megoldási lehetőségek megfelelnének, vagy összhangban állnának a tagállami elvárásokkal. Tehát részletes információra van szükség a tagállami kiadásokról, csak így tudjuk az optimális megoldást elérni. A jövőkép az lenne, hogy a méretgazdaságosságot megoldjuk, ösztönzőkre lenne szükség. Hogyan lehetne több dolgot közösen finanszírozni? Hiszen, hogyha minél, hiszen minél több dolgot finanszírozunk közösen, annál többet spórolunk meg. Említettem, hogy bizonyos költségek kötöttek, adottak, de hogyha több a, több egy-egy projektben a résztvevő, akkor nyilván megoszlik a, megosztanak a költségek. Arra van most szükség, hogy megnézzük, hogy a gazdaság mely területein van arra lehetőség, hogy így lépjünk fel, hogy valóban hozzáadott értéket teremtsünk. Erről van itt tehát szó, hol van lehetőség arra, hogy a lehető legnagyobb mértékű hozzáadott értéket megteremtsük. az externáliák, illetve az európai preferenciák kérdése is fölmerül. Ott kell fellépnünk, ahol ezt elvárják tőlünk az európai polgárok, és azt is figyelembe kell venni, hogy hogyan kell megosztani a különböző feladatköröket. Aztán például a katonai eszközök felszerelés kérdése is fölmerül, hiszen a védelem területén ez is kiváló alkalom arra, hogy megtakarításokat tegyünk. Meg kell vizsgálni azokat a kiadásokat is, amelyek nem feltétlenül közösségi, de európai kiadások. Védelemfejlesztés kérdése. A tagállamok sok esetben itt összefognak, mert tudják, hogy a méretgazdaságoság elé, előnyt jelent. Azt kéne tudatosítani, hogy mi az előnye annak, hogyha két tagállam mondjuk összefog. Ez megtakarítással jár mindkét tagállam költségvetési, költségvetése szempontjából. Tehát a részletes információ a lényeg, tagállami, illetve regionális szinten is szükség van erre you very much. Köszönöm szépen. Voltak kérdések, amelyek önhöz, a radikális megközelítéséhez kapcsolódtak, és a magam részéről is szeretném kiegészíteni ezeket a kérdéseket, hiszen az ön bevezető előadásában úgy tűnt, hogy a mezőgazdaság csak nem eleve európai hozzáadott értéknek volt tekinthető, mint tovább viendő téma. A kérdés az, hogy az mezőgazdaságot kivenni a radikális megközelítéséből, vagy pedig ezt európai hozzáadott értéknek tekintve benn maradna. Köszönöm. Valóban szeretném a mezőgazdasággal kezdeni és talán az ön kérdésére válaszolnék mindjárt. Hogyha hozzáadott értékről beszélünk, akkor a mezőgazdaság egy kicsit eltérő dolog. A KÁP nem feltétlenül egyfajta hozzáadott értéket, hanem inkább delegált politikát jelent, egy olyan szakpolitikát, amelynek továbbvételéről az államok a közösség javára mondtak le. Hogy ne érvényesüljenek a mezőgazdasági piacon, az egységes piacon, az egyes államok eltérő hozzáállásokból adódó torzító hatások. Így tehát az európai költségvetés hozzáadása, költségvetés végrehajtása egyfajta hozzáadott értéket jelent ilyen értelemben. Nos, amikor a hozzászólásomat elkészítettem, akkor beszéltem, a, vagy beszélni akartam a földről, a munkaerőről, stb., ahol szintén megfelelő megtérülés várható. Manapság a mezőgazdasági politika természetesen sokkal többre terjed ki ennél összetettebb feladatkört ö, ö, szolgál. Ami ennek nagyvonalúságát illeti, nos, úgy gondolom, hogy láttam néhány példát arra, ahol javulás figyelhető meg, és ez a parlament maga is próbálja kezelni ezeket a kérdéseket, megnézni, hogy melyek a nagy termelők, a globális mezőgazdasági vállalkozások, ahol vajon indokolt-e továbbra is fenntartani a támogatás jelenlegi szintjét. De ők fő rendelkeznek nagy foglalkoztatók, ami tehát azt jelenti, hogy eh, az ők tevékenységük hozzájárul az itt kitűzött általános célokhoz, és gondoskodik arról is, hogy megfelelő költségszinten eh, megfizethető árakon állítsa elő a eh, termékeket, és ez eh, Európa, illetve az országok különféle területein valósul meg, és az egyre gyakoribban jelentkező természeti katasztrófák és elemi károk kivédése területén is fontos szerepe lehet mindennek. Eh, tehát eh, ami a eh, nagyvonalúság csökkentésére felhozott érveket illeti. Nos, én a szétkapcsolásnak a nagy támogatójának érzem magamat, és általában nem hiszem, hogy mindig a termeléshez kellene kapcsolni ezeket a támogatásokat. Azonban, hogy hogyan lehetne általánosítani ezeket a hatásokat, nos, azt látjuk, hogy a helyi önkormányzatok vagy a regionális önkormányzatok maguk hoznak létre ilyen vállalkozásokat, és utána a támogatásért folyamodnak, és a finanszírozásokban számítanak a külső források részvállalására. Ennek nem feltétlenül kell kapcsolódni a mezőgazdasághoz, e, azonban a bizottság azt mondja, hogy kérem szépen ebben az esetben a termőföld e, megfelelő állapotban tartása indokolja a mezőgazdasági jellegű támogatásokat, tehát fenn kell tartani azt a nagyvonalúságot, amely olyan támogatásokban nyilvánul meg, mely cégekhez folyik be, ahol nem e, foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. Ami a cross-compliance-et illeti, a kereszt megfelelhetőséget, itt ezzel kapcsolatban aránylag csekély összegekről van szó, 1-2, úszkve maximum 5 ra terjednek ki, tehát nem jelentős befolyással vannak a keresztmegfelelésnek nem megfelelő esetekben. Nos, ezt akartam elmondani a mezőgazdasággal kapcsolatban, és talán még egyet. E, talán túl idealista dolog, hogy az EU költségvetés megpróbálja ezeket kézben tartani, de a mezőgazdasági piac e, e, nem mindig alálő az áraknak, van, hogy fölé. Tehát itt valamiféle rugalmasságot lehet bevezetni a rendszerbe a árszabályozási eszközökkel, és nem vagyok biztos abban, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközeink kellően rugalmasak. A kohézió az én megközelítésem a kohézió szempontjából az volt, hogy ezt különítsük el az infrastruktúrális projektektől, és a TEN vagy az intelligens energetika mindenképpen igényli az EU fokozott szerepvállalását. Ugyancsak szükség van a közút hálózatra, vagy a tiszta vízi utakra, tehát ezeket szupranacionális témának tekintve világos, hogy kell az EU-s szerepvállalás az ilyen projektekben, központilag is, és úgy kell ezeket tervezni és végrehajtani, hogy ebben részt vegyünk. A másik a felzárkóztatási pénz. Vannak olyan régiók a gazdagabb tagállamokban is, amelyek felzárkóztatása indokolt. De egy kicsit elgondolkoztam azzal is, azorról is, hogy egy adott ország, amely relatíve csekély hányadát fordít, kapja a rendelkezésre álló forrásoknak az EU-tól, vajon célszerűen állít-e föl olyan administratív testületeket, amelyeket az elmaradottabb területeinek felzárkóztatását célzó eszközök ellenőrzését célozzák? Vajon hogyha itt a költség-haszonelemzést végrehajtjuk, célszerű-e így eljárni, vagy pedig e, erre nem lenne célszerű pénzeszközöket mozgósítani. Ami a szegényebb felzárkózó tagállamokat illeti, ahol azt mondhatjuk, hogy tessék központilag megtervezni, vagy ahol költségvetési támogatásokat tudna felhasználni a felzárkóztatásra, nem szeretem ezt a megnevezést megjegyzem, hanem javítani kellene a költségvetés végrehajtási rendszerüket. Vannak szabályok, amelyek a központi magvát alkotják, a jogi és pénzügyi rendszernek, ezek többé-kevésbé harmonizáltak EU szerte a parlamentek döntenek aztán arról, hogy hogyan lehet az állami költségvetéseket létrehozni, és hogyan lehet ezt leosztani a helyi önkormányzatoknak. Ez meglehetősen hasonló az egyes tagállamokban. Tehát az a tagállam, amely felzárkóztatási összegeket kap a kohéziós alapból, kaphat olyan üzenetet is, hogy szeretnénk, hogyha világosan bevannák a fiatal munkavállalókat az elmaradottabb területekről, itt kevesebb bűncselekményt kellene elérni, és erre fordítsák a pénzt. Két történetet mondanék erről egy tanító az EU egyik elmaradott területéről azt mondta, hogy kérem, én három szemináriumot tudok évente lebonyolítani a nagy régiónkban, annak a problémának elemzésére, hogy a gyerekek miért nem járnak tornaórára, zene iskolába és hasonlókba, és miért csellengenek az utcán, miért maradnak ki az iskolából. Tehát ilyen szemináriumokat tudok tartani. De pillanatnyilag a költségvetés nem elegendő arra, hogy közvetlen támogatást nyújtsunk ezeknek a gyerekeknek arra, hogy eljárjanak a tornaórára, elmenjenek a zeneiskolába, és ne maradjanak ki az iskolából. Tehát a saját költségvetési forrásaikból nem tudják támogatni ezeket az erőfeszítéseket. És ezt át lehetne csomagolni ilyen módon. Tehát azt mondani, hogy végrehajtunk egy kísérleti felmérést, amely azt célozza, hogy de miért van erre szükség? Mi szükség van erre valójában? az egyes tagállamoknak miért kellene erre szétforgácsolni az erőiket az elszámoltathatóság változatlanul fennáll, ellenőrzést is végre tudunk hajtani, alig hanem egyfajta határidőt kell kitűzni, és azt mondani, hogy el kell érni az EU átlagos nemzeti jövedelmére eh, vetítve a 65%-os szintet x időpontig például. Eh, eh, persze ez eltér attól, ami a valóságban történik, de tudom azt, hogy ez a parlament is igen elégedetlen a megosztott igazgatás, illetve a témák megosztott ellenőrzése jelenlegi helyzetével. Tehát valóban e, erre lehetne elindulni. És e, még egy aspektusra hívnám fel a figyelmét. A kohéziós pénz ma nem elég rugalmas arra, hogy a makroekonomiai vonatkozásokat is figyelembe vegye. Az elmaradott e, területek lakosai azt észlelik, hogy azokban a tagállamokban, ahol alacsony a jövedelmi szint, inflációt gerjeszt. 3-4 százalékos munkanélküliség esetén adott időszakban folyósított pénzeknek van ilyen mellékhatásuk, és ezért a pénz egy része inflációra megy el. És vannak olyan helyzetek is, ahol a Maastrichti kritériumok betartására van szükség, be kell tartani a deficit bizonyos szintjét, de társfinanszírozást kell megvalósítani, ahol EU-s pénzeket is figyelembe veszünk, és mondok is erre konkrét példát például az időskorúak gondozására megfelelő intézmény áll rendelkezésre, csak hogy nincsenek munkavállalók, nincsenek gondozók ezekben az intézményekben, miután az ő fizetésüket a Szociális Minisztérium költségvetéséből kellene fedezni, de ez jóval alacsonyabb, mint a gazdagabb országokban. Tehát ilyen problémák is vannak. Aztán felmerült egy kérdés hogy milyen politikák, szakpolitikák hagyhatók ki. Úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy hol szükséges igazgatási tevékenység, hol kellene konkrét projektek ahhoz, hogy valamit elérjünk, és azt hiszem, hogy vannak olyan belpolitikai vonatkozások, mint a közoktatás, az állampolgári tevékenység, stb., ahol igen csekély pénzeket fordítunk rá. Kérdés, hogy van-e egyáltalán hatásuk, nem tudjuk, hogy ezeken a területeken tovább kell levinni ezt a tevékenységet. Aztán a globalizációs alap, eh, a szolidaritási kérdés is fölmerült eh, olyan tagállamok esetében, amelyek eh, e-, elemi csapások e, sújtottak. Nos, nem vagyok biztos abban, hogy ennek részét kell alkotni a költségvetésnek. A saját bankjaik is közreműködhetnek ebben. Nos, ez túlmegy az én gondolataimon. Ami a kutatást illeti, nos, nagyon is támogatom azt, hogy itt a kis és közép vállalkozásokat erősen támogatni kell, az ilyen kisebb kutatóintézeteket is, a kérdés az, hogy hogyan ellenőrizzük, hogy valóban azt végzik, amit várunk tőlük. És lehetséges, hogy az egyszerű támogatási rendszer bevezetése alkalmas lehet erre, ahol nem ellenőrizzük konkrétan a pénz elköltésének módját a kutatás területén. Lehetséges, hogy ez egy kicsit lehetővé tenni a szükséges koncentrációtól való egyfajta visszalépést a kis és középvállalkozások, illetve egyetemek támogatása területén területén. Az utolsó kérdés pedig, amelyet öntől kaptam, a PPP-re vonatkozott, és a Galileót említette, és a kérdés az volt, hogy mi az oka annak, hogy nem válasz részt a magántőke Nos, e, a fejlesztésnek egy bizonyos stádiumában elhangzott olyan javaslat, hogy kapcsolódjanak be ezek a magántőkék is, de a technológiai helyzet nem volt annyira tisztázott, hogy számukra ez megfelelő megtérüléssel kecsegtetett volna. Tehát egyfajta partner kapcsolatot kell kialakítani, ahol látjuk azt, hogy a piaci viszonyok indokolják a magántőke bekapcsolódását és a Galileót negatív példaként lehet, összehasonlítási alapként lehet felhasználni a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm szépen. András, láttam, hogy néhol bólogattál. Kérem, szólj hozzá. Először is leszögezném, hogy egyet egyetértek ezekkel a fantasztikus példákkal. Korábban is erre próbáltam utalni. Csak olyan szempontból vagyok pessimista, hogy a közgazdasági, azzal a kapcsolatban vannak kétségeim, hogy a közgazdasági elméletek eldönthetik-e az európai költségvetés jövőjét. Elméletben megteremthetjük a hozzáadott értéket Európában, de 80-90 százalékban attól függ az eredmény, hogy milyen a végrehajtás. Erre korábban is utaltunk. Én Kifejezetten optimista vagyok, gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatban teljesen egyetértek az Erasmus, illetve a széles sáv kifejlesztése, kohézió, környezetvédelmi témákban, kap témában valóban van hozzáadott érték. Magyarországon nagyon sok jó példa van. Néhány héttel ezelőtt láttam egy mezőgazdasági területet, ami talán sokkal modernebb, mint egy Egyesült Államok beli farm, vagy gazdaság. Aztán ott vannak az autópálya építések, itt több száz magánbefektetővel dolgoztunk, és rajtuk keresztül nagyon sok lemaradott területet sikerült felfejleszteni. Tehát a gyakorlati megvalósítás a kulcs. Fabian a prioritásokról tett fel egy kérdést. Én három prioritásról tennék említést. Az első a politikai akarat kérdése. Csak a politikai csak úgy javulhat a helyzet Európában, hogyha megvan ehhez a politikai akarat. A második dolog a gyakorlati hatékonyság. Ezt én úgy értelmezem, hogy ez, hogy ennek az alapeleme az, hogy strukturális változásokon keresztül valósítsuk meg az inkluzív szociális uh, fenntartható növekedést, tehát gyakorlatilag a 2020-as stratégiát, amely az Európai Unió gyakorlatilag összes tevékenységre vonatkozik. Aztán a saját források kérdése, és a költségvetés rugalmasabbá tétele, tág, tágabb értelmű költségvetési fejezetekkel. Moderátor, sajnos az időnk elfogyott, nagyon sok érdekes kérdést hallottunk. Talán nem tudtunk annyi válaszsal szolgálni, mint ahogy ezt elvárták tőlünk. De ennek megvannak az okai. Először is az, hogy végül mindig politikai folyamatok döntik el az, hogy mi számít prioritásnak, mire összpontosítunk, nem a közgazdászok szoktak erről dönteni. Arról elgondolkodhatunk, hogy mi jelent hozzáadott értéket, leginkább mely eszközök a legműködőképességesek, de aztán mégis politikai döntések születnek. A politikusok döntik el, hogy mely célkitűzések élveznek prioritást, és aztán a tagállamok dönt, ö, hajtják ezt végre a második dolog, amit mondani szeretnék. Az eszközöket és a célkötőzéseket sokszor összemossuk, összekeverjük. Ezt el kéne kerülni. Először is a célkitűzéseket kell meghatározni, utána pedig azt kell meghatározni, hogy EU-s, tagállami és regionális szinten mely eszközökön keresztül valósulhat ez meg. Sokszor előfordul az, hogy az eszközökkel kezdjük a folyamatot, és ezáltal mintegy megkerüljük a célkütőzésekről folyó vitát, vagy tartandó vitát. A politikusok feladata, hogy eldöntsék, mik ezek a célkitűzések, mi pedig abban segíthetünk, hogy elmondjuk, milyen módon lehet ezeket megvalósítani. Szeretnénk most köszönetet mondani az összes előadónak, nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgokat hallottunk. Néha volt egy kis egyet nem értés, de ez mindig jót tesz ilyen viták esetén. Elnök, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek. Természetesen a mai szakértőknek is és a záró megjegyzések, ahogyan ez ilyen szépen szerepel a napirendünkön, nos, ezek csak kevés dologra vonatkozhatnak. Rendkívül vonzónak találom, hogy amit Kersztika Jüléd itt kínált nekünk, de azért vonzó ez, mert mi európai parlamenti képviselők vagyunk ezt az állam vagy kormányfőknek kellene elmesélnünk, akkor, akkor alakulnak ki csak igazán stressz. Természetesen én fel tudok e- ezek mögött, az elképzelések mögött sorakozni. Természetesen szívesen előírnám a tagállamoknak, hogy európai ér, ö, értelemben, céljaink értelmében szervezzék meg munkáikat, és bizonyos dolgokat végre kell hajtaniuk tehát. De a közösségi megközelítés, az Európai Parlament megközelítésre kétségkívül, és hogy ezt, amit az imént felvázoltam, hogy ezt elérjük, hát ott még nem tartunk. A másik dolog az az volt, hogy hallhattuk, hogy a tökéletesség ilyen hosszú időtartamon keresztül nem lehetséges, ezt is támogatni tudom, hiszen ezt láthattuk. A legutóbbi alkalommal megpróbáltunk némileg tökéletesen eljárni, amikor a középtávú pénzügyi tervünket elfogadtuk, annyira tökéletesen, amennyire ez lehetséges volt a tárgyalások során, melyeket a tanácsra folytattunk, de láthattuk, hogy egyáltalán nem voltunk még tökéletesek, többször is át kellett terveznünk a középtávú pénzügyi termünket, és meg kellett azt változtatnunk. Éppen ezért helyes a kihatások és eredmények mérése, ez a megoldás, mégpedig előzetesen, mielőtt iránymutatások, illetve szabály, iránymutatásokat és szabályokat alakítanánk ki, és aztán értékelnünk kell, illetve egy olyan értékelést kell készítenünk az előzetesen kialakított kritériumokat illetően, amely valóban megérdemli az értékelés nevet. Nagyon érdekesnek találtam azt, hogy nem csupán a költségvetésünk szerkezetét kell megvizsgálnunk, tehát hogy hogyan akarjuk ezt kialakítani a következő pénzügyi terv során, hanem a költségvetési rendeletünket is meg kell vizsgálnunk, két különböző irányból kaptunk elképzeléseket. Egyrésztről, hogy ez hogyan néz ki a kiadási programjaink szintjén, illetve a szabályok szintjén, amelyek erre vonatkozóan léteznek, és mi történik, hogyha például a, például a rewarding funds féle dolgokat akarunk ebbe integrálni, akkor meg kell, módos, meg kell változtatnunk szabályainkat. De a másik dolog ugyanilyen, mennyire mennyire akarunk rugalmasságot egy kiadási programon belül, mint például a mezőgazdasági politikán belül. Amit Kerszti Kajulaid elmondott, mit teszünk a például a tejárak, mit teszünk, hogyha a tejárak zuhannak, hogyan tudjuk a tej termelőgazdákat támogatni, mostanáig erre vonatkozóan nincsen szabályunk, és ezt meg kell gondolnunk. Tudom, hogy van az alap, a tejalap, de Hát vagy úgy. Ehelyütt úgy gondolom, hogy ha a pénzügyi tervünkön túl menően vizsgáljuk a dolgokat, akkor a következő pénzügyi tervezési időszakkal kell már foglalkoznunk. Azt hiszem, az megfelelő EU költségvetés nélkül az Európa 2020-as céljainkat nem fogjuk elérni, ezzel egyetértek ezzel a kijelentéssel. Az európai költségvetés kicsi, valamennyi ö, ki, állami kiadás 2%-a, vagy az EU GDP-nek 1%-a, de ez nem csupán szimbolikus, hiszen Európának az irányt kell mutatnia, és a tagállamok aztán felsorakoznak mögötte. Ez nagyon tetszett, hiszen ez megint csak közösségi módszer. Itt megint ott tartunk, amit ö, mi, Európai Parlament tehetünk helyütt, és az utolsó dolog, itt a Salvador-féle reflexus dokumentum keretében már beszéltünk erről, hogy egységes megközelítésre van szükségünk. Nem választhatjuk el egymástól a célkitűzéseket, tehát például az intelligens, a befogadó és fenntartható növekedés tárgyában. Ezeket csak együtt tekinthetjük, és hogyha egy célt egy bizonyos szakpolitikánál előtérbe állítunk, ez nem azt jelenti, hogy a többi célt nem kell figyelembe venni mégpedig azonnal és közvetlenül. Úgy vélem, hogy Stimmt, ich bin das Ziel hinausgeschossen, weil ich habe die Zeit gesehen. Igen, túlléptem a célon, hiszen az órára néztem Salvadort, nem is vettem figyelembe. Noha ő még az én záró megjegyzéseim előtt következett volna, természetesen következzenek a jelentéstevő zárszavai. Salvador, most megfordítottuk a sorrendet, de nem volt igényem arra, hogy én levonjam ezeket a végkövetkeztetéseket, most következzenek a te végkövetkeztetéseid. Gracias, Presidenta, pero... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az ön végkövetkeztetése is kiváló végkövetkeztetések, úgyhogy rövid leszek, az sem teljesen figyel, az sem hagyom figyelmen kívül, hogy már csak két percünk van. Megköszönöm az előadóknak, hogy ilyen alapvető jelentőségű témákat választottak. Sok vélemény megfelel a munkadokumentumunknak, mások nem annyira. Az első panelben egy általános kérdés merült fel. A gazdasági válságnak meg kell erősíteni a kohéziós politikát. Látható, hogy a különböző tagállamokban a eltérés, vagy államok közötti eltérés nem csökken, hanem éppen, hogy növekszik a válság miatt, és ez aggasztó. Az előadók véleménye szerint a kohéziós politika horizontális eszköz, illetve hogy a kohéziós politikát meg kell reformálni a célból, hogy a 2020-as stratégiának megfeleljen. Úgy láttam, hogy az előadók nem nagyon szívlelik a jelenlegi kategória felosztást, tehát hogy a növekedés alapján, növekedési ráta alapján soroljuk be a tagállamokat, régiókat. A kormányzási szint, vagy igazgatási szint is aggasztó az előadók szempontjából. A feltételesség elvével mi is egyetértünk a kohéziós politikában, tehát az eredmények alapján kell fellépni, ami pedig a időtartamot, illetve az eredményeket illeti, úgy gondolom, hogy olyan struktúrára lenne szükség, amit a plénum elést el tudunk vinni, és úgy tűnik, hogy egy korlátozottabb javaslatra van szükség, tehát a 2020-as stratégia kategóriáit valahogyan redukálni kell. Tudjuk, hogy a közösségi büdzsé nem elég nagy, hogy egy ilyen nagyra törő stratégiát megvalósítsunk. A második panelben senki sem említette a rugalmasság kérdését. A parlament szempontjából viszont ez rendkívül fontos, csak így tudunk elképzelni olyan költségvetés, csak, olyan, csak így tudunk elképzelni olyan finanszírozási keretet, amely megfelel a valóságnak. A második, leg, második fő témánk a hozzáadott érték volt. Ezzel kapcsolatban egy munkadokumentum készült, a szocialisták is gazdagították ezt, módosításaikkal, ezt majd figyelembe vesszük. Az egyik előadó nagyon érdekes gondolatokat vetett fel, hogy ezeket bevenném a munkadokumentumba, akkor a kedves kollégák lehet, hogy a, a plenáris terem bejáratánál várnának engem, ott állnának lesben, hogy megbosszulják magukat, de a politikai realitás az valóban ez. Nagyon komoly pénzügyi válságot, válságon megyünk most át, és kérdés az, hogy mely szakpolitikákat áldozzuk most fel a válság oltárán, a kohéziós politikát, vagy a mezőgazdasági politikát. A Európai Beruházási Bank javaslatait természetesen komolyan vesszük, de minden javaslat, javaslatot meg kell indokolni a megfelelő finanszírozási módozatokkal. Az összes olyan szakpolitikára komoly forrásokat kell szánni, amelyek megemelkedett hozzáadott értéket teremtenek, itt a láthatóság és a politikai érték is fontos. Természetesen az összes európai szakpolitikában meg kell, hogy jelenjen a hozzáadott érték. Elképzelhető, hogy csökkenteni fogjuk a célkitűzéseinket. Ugye a stratégiában öt célkitűzést fogalmazunk meg, Le- lehet, hogy ez lesz majd a jövő útja, tehát nem több százezer célkitűzés vagy projekt kell. Ahogy a Financial Times is írta, a strukturális pénzeknek csak a 10%-át fizettük ki ilyen projektekre. Ezt nyilván elemezni kell, illetve a kohéziós és a mezőgazdasági politikát is reformálni, meg kell reformálnunk. Ezen még majd elgondolkozunk, de minden esetre köszönetet mondok az előadóknak. A munkájuknak köszönhetően sokkal realistább lesz majd a mi munkadokumentumunk. Köszönöm szépen, Salvador. Köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik együtt töltötték velünk ezt a két napot, akik jól meghallgatták, hogy mit mondanak szakértőink, de azoknak is köszönetet mondok, akik vagy szolgálati okokból voltak itt, vagy érdeklődésük okán követték az eseményeket, jegyzeteltek. Még egyszer köszönetet mondok valamennyi szakértőnknek. Jó étvágyat kívánok!